Ladies and gentlemen, good morning! Hölgyeim és uraim, jó reggelt! Kérem mindenki üljön le, legyen szíves, hogy elkezdhessük az ülést. Remélem mindenki jól pihent. Kipihente, megemésztette a tegnapi előadást, anyagát. Néhány bejelenteni való, van, mielőtt elkezdenénk. Ma is működik a webstreaming adás, így módon a videó lehívható lesz majd a weboldalunkról, tehát ha a diákjaik például meg akarják nézni a konferenciát, megtehetik majd. A terem bejáratánál a főigazgatóság munkáról vannak anyagok török és orosz nyelven is, a hivatalos nyelveken túl. Találtunk egy Canon fényképezőgépet vagy kamerát tegnap, Izabellánál van, ha valakinek nincs meg a kamerája, akkor forduljon Izabellához. Aztán még azt is elmondanám, hogy a részvevők végleges tett listája a weboldalon ott lesz majd. Most viszont kezdjük el, csapjunk a közepébe. Tegnap hallottunk arról, hogy a tolmácsolást lehet tanulni, lehet gyakorolni, Ma meg megnézzük, hogy mi történik ilyenkor a tolmács agyában. Vannak olyan hírek, hogy a tolmácsok nem kapnak, nem, nem, lettek, nem kapnak betegséget, meg egyéb hírek, de úgy konkrétan belenézni a tolmács fejébe eddig nem sikerült, ám talán mégis erről beszél majd a következő előadó, a DJ Inte barátja, a következő előadó, az agyas, így nevezzük őt, PhD-ét Cambridge-ben szerezte, és kognitív és agytudományok kutatóintézetében Nagy-Britanniában, most pedig kutatóként dolgozik a Genfi Egyetemen, fő kutatási területe pedig a neurofolyamatok, a tolmácsolás során, és ennek kihatásai az agyra és annak működésére. Dr. Alexis R.V. Adelman parancsoljon. Euh, Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy közös az érdeklődésünk, és örülök annak, hogy elmondhatom a Genfi Egyetemen végzett munkám eredményét a tolmács és fordítói iskolával és a és az orvos képzés, orvosi képzés közösen támogatja a munkámat. Felmerül a kérdés, hogy miért is kell egy tolmács agyát tanulmányozni. Nos, a szinkron tolmácsolás olyan kognitív feladat, ami nagyon megterhelő feladat, tanulás és gyakorlás kell ahhoz, hogy ezt a munkát el tudja végezni egy tolmács. Nos, a tanulás során meg lehet nézni, hogy milyen változás történik egy tolmács agyában, tehát az agy plaszticitását tudjuk vizsgálni. Az agyról fogok beszélni, így aztán szeretném önöket bevezetni ebbe a témába. Donc ici, vous voyez représenté euh, sur l'écran, sur les écrans devant. Láthatják ezen az ábrán az agy különböző lebenyeit. Különböző színekkel jelöltük a különböző lebenyeket. Hátul a kék lebeny, az occipitális lebeny, gyakorlatilag egy látással foglalkozó rész ez tehát a látott ingereket, vizuális ingereket dolgozza fel, utána a sárga lebeny, a parietális lebeny, itt a különböző érzékeken át beérkező információt dolgozza fel az agy, tehát amit érzünk, tehát a szónak például az audiovizuális részét is így dolgozzuk fel. Aztán zölden láthatjuk, vagy zöld a temporális, vagy halántéklebeny. Itt, azt, itt az agy feldolgozza az auditív, az emocionális és az emlékezeti inputot, aztán a frontális vagy homloklebeny. Ez végül is a legmodernebb agylebeny, tehát evolúciós szempontból ez a legmodernebb. Itt vannak a végrehajtó funkciók, erről majd később is beszélek, itt kognitív, fejlett kognitív, magas kognitív funkciók vannak, a cselekvés, cselekvés tervezése, végrehajtása ennek a, az inhibíciója, illetve a mozgás koordináció is itt van. A temporális és a homlok lebeny rendkívül fontos a szinkron tolmácsolás szempontjából. Az exekutív végrehajtó funkciókról beszéltünk, így lehet ezeket fölbontani szinkron tolmácsolás közben. Vannak olyan dolgok, amire nem találtam francia fordítást, például switching, tehát a célnyelv és a forrásnyelv közötti állandó váltás, a figyelem kontrollja, a forrás és a kimenő információt kell folytonosan kontrollálni, mindig figyelni kell a hibákat, tehát hiba figyelés, figy hiba kontroll, illetve a konfliktusok feloldása. Ez azt jelenti, hogy konfliktusban vannak egymással a munkanyelvek, hogyha több nyelven beszélünk, akkor, akkor is csak egyet használunk egyszerre. Általában ugye, ha valakivel beszélgetünk, egy nyelvet használunk, tehát van egy olyan folyamata az agyban, ami azt segíti elő, hogy csak egyetlen nyelvet használjunk. A tolmács esetében két nyelvet kell folytonosan használni. Azt kell elkerülni, hogy ugyanazon a nyelven ismételje meg a tolmács az, elmondott, az elhangzottakat, ahogy azt hallotta. Aztán ott van a munkamemória, vagy rövidtávú memória. Itt kell az információt tárolni, elég hosszú ideig, hogy utána, hogy abból kivonjuk az értelmet, utána pedig ezt a tartalmat kell megjeleníteni a célnyelven. Mindezek a folyamatok nagyon érdekesek, globális folyamatok, ezek nem csak tolmácsolás közben működnek ezek a dolgok. És megfigyelhető, hogy a kétnyelvűeknél ez kogníciós előnyt jelent az egynyelvűekhez képest, tehát aki nap mint nap több nyelvű kognitív folyamatokat végez, nyilván előnyekhez jut, kognitív előnyekhez. Nézzük a munkamemóriát vagy rövid távú memóriát, ez jobb, mint egy átlagos ember esetében, ez végül is annyira nem meglepő, hiszen az, a tolmácsok a memóriájukkal dolgoznak, de vannak kutatások is, amelyek ezzel foglalkoznak. A tolmácsok a szóban hallott vagy az olvasott szavakat jobban tudják tárolni, jobban az erre vonatkozó memóriájuk, vizsgáltuk ezt, összehasonlítjuk a tolmácsokat a tanárokkal, többnyelvű diákokkal, és nem csak számsorokat vagy szósorokat tudnak jobban, erre ezekre tudnak jobban visszaemlékezni a tolmácsok, hanem közben párhuzamosan más feladatot is el tudnak végezni. Tehát azt jelenti, hogy egyrészt az emlékezet, másrészt pedig az információ kezelés is jobb a tolmácsoknál. Vannak még meglepőbb dolgok. A vizuális ingereket, amelyek elvonnák a figyelmet, a tolmács jól ki tudja kapcsolni. Tehát van egyfajta ellenállás az ilyen vizuális ingerekkel szemben, zavaró vizuális ingerekkel szemben. Ez azt jelenti, hogy tudja gátolni a tolmács azt a folytonos szempásztázást, ami elvonna a figyelmét. Például, hogyha az a feladat, hogy a hogy középre figyeljünk a keresztre, akkor itt van egyik oldalon egy elvonó inger, másik oldalon is egy figyelem elvonó inger. Gyorsan az előbb felvillantottam egy nyilat, de hogyha a tolmács csak középre koncentrál, akkor nem is látja ezt a nyilat. Itt jobb oldalon van a nyíl, és a tolmácsok képesek arra, hogy ne lássák ezt a nyilat, hiszen annyira, fókusz, annyira feladatra fókuszálnak. Tehát azt jelenti, hogy általános képességeikben is jobbak a tolmácsok bizonyos területeken. Vannak egyéb előnyök is, kicsit váratlanak ezek. Ezen a képen a kognitív rugalmasság tesztelését láthatjuk különböző kártyákat láthatunk, ez a Wisconsin Card Sorting Test, így hívják. Arról van szó, hogy, ki kell, hogy osztályozni kell a kártyákat, 128 kártyáról van szó. Minden kártyát vagy szín alapján, vagy forma alapján, vagy pedig a számok alapján lehet osztályozni. Tehát az, ezt az lévő kártyát, vagy az egyes, vagy az első öm, poszlóba lehet rakni, vagy a, vagy a másodikba, vagy pedig a negyedikbe, szín, szám és forma alapján. Az ebben a, ebben a tesztben a meglepetés, vagy a furcsaság, hogy a, a szabály folytonosan változik, és a tolmácsok és minden egyes kártyánál meg lehet állapítani, hogy helyes volt-e a válasz, vagy, sem. Tehát gyorsan változik a szabály, ez az, és ez azt jelenti, hogy a változó szabályok miatt az embernek gyorsan kell alkalmazkodni az új szabályokhoz. A tolmácsok ezt gyorsabban meg tudják tenni, mint a nem tolmácsok. Ez azt jelenti, hogy az információ frissítés és az új szab szabályhoz való alkalmazkodás gyorsabb. Összefoglalva, kognitív változásokat eredményez a tolmács munka, tehát az agy alkalmazkodik ehhez a szaktudáshoz, és ennek általános következménye is vannak. Hogyan lehet ezeket összekötni agyi folyamatokkal? Tehát össze lehet-e kapcsolni ezeket a kognitív területeket bizonyos agyi területekkel? Mágneses rezonancia képezéssel lehet ezt megnézni az agyban. Ez, ez a módszer az MRI lehetőséget ad arra, hogy élő személyen nem invazív módon vizsgáljuk a aktív agyterületeket, az agy morfológiáját, morfológiáját alaktanát lehet így látni. Megmutatom ezeket a képeket. Bal oldalon láthatják az agyat, balol, fölül van a bal félteke, alul a jobb félteke. Kékkel és zölddel láthatjuk, hogy mely agyi területek aktívek, aktívak, amikor shadowingot végez, 50 alany. Tehát azt kértük az alanyoktól, hogy ismételjék meg azt, amit hallanak ugyanazon a nyelven. Néhány képet mutatok, nézzük meg, hogy mi lenne, mit látnánk, hogyha végig mennénk az agyon, itt vannak a különböző szeletek vagy metszetek, láthatjuk, hogy a hallás, az értés területei aktívak, és a szimultán munkavégzés területe is. Amit bekarikáztam narancs, narancs színűvel, láthatjuk a, a Debroka területet, a Broka területet, ez a kiejtés ellenőrzésére szolgál, aztán a lejjebb, a Vernike zóna vagy övezet látható, ezt is ismerjük, hogy fontos szerepe van a beszédben, az értésben, illetve a szó sorokból ezzel, ennek a segítségével tudjuk kinyerni az értelmet. A következő a kiegészítő motoros övezet, amely a mozgással foglalkozik, nem csak a mozgás végrehajtása, tehát nem csak a motorikus végrehajtás, hanem ennek a tervezése is, illetve a hibákat is ezzel észleljük ezek a hálózatok is rendkívül aktívak, mint láthatjuk. Mi történik az agyban, hogyha a többnyelvűségi dimenziót is bevetjük, ami ugye szinkron tolmácsolásnál aktív, láthatunk egy másik agyat, de itt pirossal azt, azt láthatjuk, hogy a szinkron tolmácsolási övezet milyen aktivitást igényel. A kék-zöld ugye a ismétlés szempontjából fontos, akkor aktiválódik, de a, amikor tolmácsolunk, még valamit aktiválunk, ami ugye a másik nyelv behozatala miatt aktiválódik, ez a piros, ez a piros övezet, és láthatjuk, hogy a, a motoros tervező agykérgi része, rész is aktív, a debrokka övezet, vagy mező pedig a szemantikus kódolást kezeli. Aztán, ha tovább megyünk, láthatjuk a preszuplementáris mezőt. Ez a választások miatt aktív, tehát amikor két lehetőség közül egyet kell kiválasztani, akkor aktiválódik ez a mező. Aztán láthatod, hogy még egy még egy övezetet, ez a nucleus caudalis, ami akkor aktív, amikor Egyébként ez egy olyan, ez egy olyan mező, amely evolúciós szempontból nagyon régi, tehát itt nem feltétlenül nyelvi ingereket dolgozunk fel, azért fontos ez, hogy folyamatos mozgásokat tudjunk végezni, illetve képes arra, hogy mozgás közben megszakítsa a folyamatot, és újra tervezze a szükséges mozgássort. Aztán a kisagyban, a cerebellumban látható egy másik piros övezet, ez is mozgás szervi, alapvetően mozgás tervező övezet, tehát látható, hogy nagyon sok nem kognitív övezet is aktív, mot, nagyon sok motoros mező aktiválódik, Említettem az előbb a nucleus caudalis, ami piros volt az előbb. Most erről szeretnék röviden beszélni. Alapvetően motoros struktúra ez tehát, és a a motiváció, a gátlás, a tanulás és a választás szempontjából is fontos ez az agyi mező. A választásnál nem csak a cselekedet kiválasztásáról van szó, hanem a kognitív folyamatok kiválasztásáról is. Vajon magát a szinkronicitást hogyan kezeli az agy, amikor tehát amikor ö, egész egyszerűen szinkron tevékenységeket folytatunk, akkor mely agyi terület aktív? Ezt próbáltuk megvizsgálni amikor kinyitjuk az agyat, akkor láthatjuk ezt a két piros övezetet. Ez, ezek a, ez a két övezet, ez a két övezet, vagy mező, a putamen, a nucleus caudalis mellett látható, és már a hüllő agyban is jelen van. Ez teszi lehetővé, hogy komplex cselekedeteket tegyünk, hajtsunk végre. Nagyon általános feladatköre van. Mindenki ismeri a Parkinson-kort. A Parkinson-kór tünetei tehát a motoros cselekedetek problémái a putamen um, sérüléseiből eredetez, eredezhető. Tehát alapvetően kognitív és motoros területek is érintettek a szinkrontolmácsolásban. Tegnap beszéltünk a gyakorlás hatásáról, ezt mi is vizsgáltuk, nagyon motivált tolmácsok, tanoncokat vizsgáltunk, megnéztük, hogy mit tesz agyuk gyakorlás után, vagy képzés után. Megint láthatjuk a metszeteket. Végül is nem meglepő, hogy van itt egy változás a képzés hatására a tolmács agyában. Láthatjuk jobb oldalon, ez a nucleus caudalis. Nem mondom el még egyszer, hogy mit csinál a nucleus caudalis. De mi is történik? ebben az esetben. A képzés után csökken ennek a nucleus caudalisnak a, a, az aktivitása. Ez azt jelenti, hogy kevésbé van szüksége a tolmácsnak arra, hogy aktiválja ezt a mezőt, tehát automatizálódnak bizonyos folyamatok a képzett tolmácsban, reflexé válnak, és kevésbé kell igénybe venni a effekt, a, kevésbé kell igénybe venni a könnyebb feladatoknál, az immáron könnyebb feladatoknál a nukleus caudaliszt. A kis ábrához, kis ábrát tehát ki kell egészíteni a gyakorlat vagy szaktudás az expertise szóval, Ezt egyébként máshol is megfigyeltük, ezt, ezt az aktivitást a sakkozóknál, a zenészeknél, a golfjátékosoknál és a sportolóknál látható volt. Itt is ezeknél, ezekben az esetekben is, hogy a nucleus caudalis mennyire aktív, tehát általános jellegű feladat végzésről van szó, ami a, a gyakorlattal a gyakorlattal kevesebb aktivitást igényel. Tehát alaktani morfológiai változások tör- mennek végbe az agyban a gyakorlás hatására. Itt egyébként térfogati változások is történnek. Ez, ez elég bonyolult dolog, ezt részletesen nem fogom most elmondani, de itt is megint láthatjuk a nucleus caudalis, amelynek a térfogata változik meg a képzés hatására. Röviden összefoglalva, a kognitív és a motorikus területeket is implikálja a szinkrontolmácsolás, és gyakorlással lehet növelni ezeknek a zónáknak a hatékonyságát. Folytatni fogjuk a kutatásokat, tapasztaltabb tolmácsokkal, mert elképzelhető, hogy amikor elképzelhető, hogy további gyakorlással még jobban megváltozik az agy, aztán azt is fogjuk vizsgálni, hogy a kognitív tevékenységek mennyire változnak. Aztán említettem, hogy a tolmácsolás és más tevékenységek között van egyfajta párhuzam, ezt szeretnénk továbbá, továbbiakban föltárni, illetve a szerkezeti összekapcsolódásokat szeretnénk jobban feltárni. Ez azt jelenti, hogy vagy látják ezt a gyönyörű képet, össze vannak kapcsolva a agy különböző területein. Ezek a spag- spagettik olyan ideg rostok, amelyek a fehér állományt kötik össze. Kérdés, hogy hogyan is működik ez pontosan. E, ennek az összekapcsolódásnak a minőségétől függ az, hogy mit tud az agy megvalósítani. Egy ilyen kapcsolatról szeretnék beszélni. Gyakorlatilag in vivo tudjuk felboncolni az agyat, ez, amit itt most mutatok, ez egy olyan része az agynak, amely a szóképzés, illetve a szóértésben aktív agyi területeket köti össze, illetve kapcsolódik a munkaemlékezethez, a rövidtávú emlékezethez is. a szó érzékelését és a szó létrehozását is befolyásolja ez a hálózat, ezért nagyon fontos számunkra. Ezt szerettem volna elmondani, megköszönöm a figyelmüket, és a Fond National Suisse-nek is köszönetet szeretnék mondani, hiszen ők tették lehetővé a kutatás lefolytatását. Kollégáimnak is köszönetet mondok, Barbara Moser-Mercernek és Nárli Golesználinak köszönöm. Thanks a lot, Dr. Köszönöm szépen. Elvédelman úr, kérem maradjon itt a pódiumon, hiszen kérdések és válaszok lesznek majd a két következő előadás után. Említette, hogy van bizonyos hasonlóság a zenészek és a tolmácsok agya között. Szavaznunk, most tartsunk még egy szavazást. Egy kis gyakorlattal kezdenénk. Filip fogja a tolmács, illetve a, a szavazó berendezést elindítani. Kérem mindenki helyezze a kezét a, a masinába, itt titkos szavazást tartunk. A plusz az igen, a, a negatív jel a nem. Próbáljuk ki a rendszert. Ki az, aki támogatna egy, egy ingyenes ebéd ötletét? Kérem, igenne vagy nemmel szavazzanak. Mindenki voksoljon az ingyen ebédre. Lezárom a szavazást, lássuk az eredményt, Filip. Még, sem, még nem zártuk le, akkor még, még megnyitom továbbra a szavazást, tehát még szavazhatnak. Csak hogy megismételjem. Nem nyomják, ne a címkét nyomják meg, hanem a, a dobozban levő gombot kell megnyomni. Tehát zárjuk a szavazást, lássuk az eredményt ingyen ebédet, megszavaztak 125-en. 11 ellenében, a 142-en adtak le szavazatot. Az igazi kérdés azonban most az, hogy önök közül hányan tudnak énekelni, vagy ö, hangszeren játszani. Nem profi módon, csak valamilyen szinten. És kérem, hogy a tolmácsok a fülkében is szavazzanak. Ki az, aki tud énekelni, vagy hangszeren játszani, zöld az igen, piros a nem. So I see already hands going up in the booth, down here and up there. Látok kezeket is emelkedni. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, Filip. Lássuk hányan muzsikálnak. 88-an, ez egy jó eredmény. Van esetleg közöttünk karmester akár hobbikarmester, kérem tegye fel a kezét, ha van ilyen. De legalább zenészeink vannak szép számmal, úgyhogy a két a következő kutató által mert tehát előadáson ennek lesz szerepe. Magdalena Olivera az első, aki a Comius Egyetemen végzett tolmács és fordítási tanulmányokat, majd a Genfi Egyetemen folytatott kutatást, és itt volt PhD diák, a tolmácsolás teljesítmény és zenei teljesítmény, valamint a multitasking témájában. A követ előadónk pedig most a Genfi Egyetemen doktori hallgató, előtte angol és középkori tanulmányokat folytatott Nathalie Loza asszony, aki a karmesterek és tolmácsok közötti párhuzamokat fogja megvilágítani a kognitív működések terén. Parancsoljanak! Bonjour à tous! Alors merci beaucoup! Jó napot kívánok! Először, először is köszönöm ezt a bevezetést, jobbat nem is, jobbat nem is kívánhatunk volna. És ma reggel valóban nem egyszerre, hogy a multitaskingot, tehát az egyszerre több dolgot csinálás ne kelljen egyből gyakorolni, de két dologról beszélünk párhuzamosan, arról, hogy a multitasking hogyan működik, többféleképpen. Megtehetjük azt, hogy mutatunk egy filmet hang nélkül és egy eh, hanganyagot, aminek semmi köze a filmhez. Ennél azért konkrétabb módja is van ennek, hogyha mindenki felteszi a felgatóját, akkor hallgathatja a tolmácsot, és a tolmácsok pedig nem más csinálnak, mint multitaskingolnak folyamatosan, ennél jobb példa nem is kell. Hogyan mondhatjuk azt franciául, hogy multitasking? Több feladat egyszerű végrehajtása, így is fogalmazhatunk, de szakmai megegyezés alapján multitasking angol szót szoktuk használni a szakmában. A multitaskinggal kapcsolatban eh, hallhattuk azt, ha valaki az úrhoz akar eh, szólni, akkor keresen egy csendes helyet, és eh, úgy beszéljen az Istenhez, hogyha személyesen akarja látni, akkor vezetés közben próbáljon SMS-t írni. Hát ez... Mi... Eredetileg nem nincs az emberbe beprogramozva multitasking képessége. Ha egyszerre több dolgot csinálunk, mi történik? Egy-két konkrét példát hadd hozzak. A zenész és a tolmács összehasonlításával is megtehetjük ezt. Hogyan lehet javítani a multitasking képességét? A zenében vagy a tolmácsolásban különös tekintettel erre a két területre. Többfajta multitasking létezik. Van a multimédia multitasking, és gyakran beszélnek arról, hogy valaki például zenét hallgat, miközben dolgozik, és így tovább, és így tovább. Ez a média multitasking. Vagy ott van például a titkárnő, aki egyszerre sok dolgot csinál, mert egyszerűen azért, mert így működnek a dolgok. Egyszerre főz a kávét, veszi fel a telefont, és félkézzel pedig géppel. Nos, ez messziről ugyan, de hasonlít a tolmácsoláshoz. És itt van például a légi irányítók szakmája is akik szintén a multitaskingot nagyon jól művelik. Oui, aussi. Le multitasking, c'est plus ou moins facile. A multitasking lehet könnyebb vagy nehezebb, vannak olyan feladatok, amelyeket ha párhuzamosan csinálunk, könnyebb, mert egymáshoz kapcsolódnak, de minden esetben úgy tűnik, lassabban és kevésbé jó minőségben végezzük el feladatot, hogy a multitaskingban, mint ha szépen egymás után csináljuk. Például, hogyha valaki előadást ad és közben megpróbál mást is csinálni, vagy mondjuk vezetés közben SMS-t ír, hát ez általában ö, ö, nem működik olyan jól, rossz szemre küldi el, mellégéppel, és így tovább, és így tovább. Tehát általában a multitasking az, amikor párhuzamosan több dolgot csinálunk. En ligne de compte, Egy kicsit már Hallottunk erről, ez a kognitív terhelés fogalma, azaz nagyobb erőforrásokat kötnek le. Egyes feladatok, mint mások, vannak ilyen automatikus feladatok is, mint például lélegzés, járás, revés, kevésbé köti le az ember agyát, és éppen ezért vannak olyan feladatok, amelyeket könnyebb kombinálni másokkal. Például a beszéd és a mozgás. Hogyha például valaki az anyanyelvén hallgat valaki mást, vagy egy idegen nyelven, ez már nem ugyanaz. Ráadásul, hogyha ezt még valamivel összekapcsoljuk, akkor nem ugyanúgy működnek a dolgok. Tehát, hogyha valaki mondjuk reggelizés közben próbál beszélgetni anyanyelvén, ez általában meg tudja jegyezni, ami elhangzott. Hogyha egy idegen nyelven próbál beszélgetni evés közben, akkor sokkal jobban oda kell figyelni, főként, hogyha emlékezni is ar- akar arra, hogy mi hangzott el. Az örök vita, hogy melyik a könnyebb, A nyelvre vagy B nyelvre tolmácsolni. Nos, ugye itt a problémát az okozza, hogy anyanyelven beszélni mindig könnyebb, mint egy idegen eh, nyelven eh, megszólalni. Persze, hát itt a két nyelvűek előnyben vannak. De mindenki más, minden más esetben a nem automatikus eh, feladatok esetben a memória és a figyelem kapacitása a lekötöttségét kell vizsgálni, és hát ugye korlátozottak ez irányú képességeink. Mindkét elemre szükség van ahhoz, hogy egy feladatot végrehajtsunk, miközben a kapacitás korlátozott. és mondjuk képzeljük eh, el, hogyha egy ilyen titkárnőtől egyszerre túl sok dolgot kérünk, aki monomániás. Tehát egyszerre több dologra kell figyelnie, eh, lehet ez vizuális, audio és egyéb egyéb eh, más fajta központja is, az, például a stressz az is egy feladat az agy számára. Tehát meg, nem egyszerű meghatározni a prioritásokat, milyen sorrendben reagáljon az ember, és a switching, vagy shifting franciául, ahogy ezt mondjuk a switchinget, tehát a switching feladata is leköt jelentős kapacitásokat, és itt is korlátozatok a kapacitásokat. Mon attention là-dessus euh, de façon tout à fait justifiée. Les tours de magie reposent sur notre incapacité à tout percevoir sur les limitations de notre attention. Et puis, pareil, lorsqu'il faut réagir rapidement euh, à quelque chose, on n'est pas toujours prêt euh, à le faire. Persze figyelem terén is megvannak a korlátaink, tehát a figyelmet. Itt van például egy, egy vállalati vezető esete, aki mindenért felelős, aki nem szeret feladatokat leosztani, és egyszerűen túlterhet. A figyelem különböző formákat ölthet, nagyon sok ingerrel egyszerre tudunk valamit kezdeni, például egy videójátékban, de ez ugye felületes figyelem, vagy van egy alaposabb figyelem, amikor egy dologra tudunk csak igazából koncentrálni. Az általános feltevés az, hogy a multitaskingban nagyon gyorsan váltunk az egyik dologra a másikra, amikor figyelemre van szükség. nagyon igazából mélyen odafigyelni két dologra párhuzamosan nem tudunk, nem is veszük észre, de alapvetően ide-oda ide-oda vált a figyelmünk a switching jelensége ez. De vannak ezzel problémák. Van például a szűk keresztmetszet hatás. Láttuk ugye a homlok lebeny szerepét az imént, van egy központi mechanizmus, ami a bejövő információt kezeli. Tudjuk, hogy vannak különböző feladatok, amelyek különböző erőforrásokat kötnek rá. Ugyanakkor szépen sorba áll az bejövő információ, és előfordulhat az, az nagyon érdekes, hogyha azt vizsgáljuk, hogyha az agynak ezt a részét vizsgáljuk, a, a prefrontális lebeny, hogyha a több feladat feladat elvégzésért felelős agyi részt nézzük, akkor láthatjuk, hogy akkor láthatjuk, hogy itt nincs, nem következik be a blokkolás, ami nagyon Autant donc si vous avez deux objectifs, votre cerveau... Ha van egy célunk, akkor arra koncentrálunk, mint hogyha két célunk van, akkor megosztódik az agyban a figyelem, ami végül is gyakorlatias, de ez azt jelenti, hogy kevésbé hatékonyan tudunk, ezt, tudjuk megvalósítani ezt a célkütőzést. Hogyha még egy harmadik feladatot is megpróbálunk megoldani, akkor három felé osztódik a, osztódik a munkavégzés, ez azt jelenti, hogy erre igazából nem vagyunk fölkészülve. Lehet tanulmányozni azt is, hogy mi a leghatékonyabb, egyszerre egy dologgal foglalkozni, vagy többet egymás után. Hogy azt mondjuk a tolmácsoknak, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy jól megértsék, amit hallanak, illetve nagyon jól is kell a célnyelven megvalósítani, kimondani mindezt. Ezt lehet mondani, de nagyon nehéz két dolgot egyszerre megvalósítani. Amikor az embernek viszont azt mondják, hogy figyeljenek oda arra, hogy mi az üzenet, akkor általában jobb az eredmény, tehát hatékonyabb a munkavégzés az agy szempontjából. Tehát nem feltétlenül mondhatjuk el azt, hogy nem jó az eszköztárunk, mert vannak olyan emberek, akiknek nagyon jók a multitasking eszközei. Ezek olyan emberek, akiknek végül is nem más az előéletel. Két, két és fél százalék a népességnek tartozik ebbe az osztályba. Ők a multitaskingban jobbak, mint hogyha egy dolgot csinálnának, persze az egy dologban is jónak kell lenniük, de hogyha két dolgot csinálnak egyszer, akkor még jobbak, és ennél a, ebben a csatornában, amiről az előbb beszéltem, nincs akkora dugó, és sikerül ignorálniuk az el, a figyelmüket elterelő faktorokat. Kérdés, hogy a sok handicap együtt egyáltalán lehetséges-e a multitasking, össze lehet-e hasonlítani a feladatokat, és kapcsolatban ahhoz, amit hallottunk, van-e kognitív előnye a tolmácsoknak, tehát a más multitasking feladatoknál is jobbak-e, mi az, ami segíti ezt a multitaskingot, milyen szempontokat, milyen változókat kell figyelembe venni, hogy, vagy mit kell fejleszteni, hogy jobbak legyünk a multitaskingban. Nos, erről fog beszélni Magdalena Oliveira, aki össze fogja hasonlítani a multitasking feladatokat a tolmácsoknál, illetve a zenészeknél. Merci beaucoup, Nathalie. Um, and now I'm going to switch in. Köszönöm. Pedig angolra váltok hogy elmondjam önöknek, milyen eredményekkel járt a, a kutatásom, amely a PhD dolgozatomban jelent meg. A zene és a tolmácsolás közötti párhuzamokat fogom. Vajon ez a két tevékenység miben hasonlít? És miért választottam ezt? Nos, azért, mert magam is zongorajátékos vagyok, konzervatíriumban tanultam, és zené, zenék, más zenéket kísértem, szakszakmestákat, más fúvósokat, és amikor először beültem a tanácsfülkébe, az a benyomásom támad, hogy a fejemben valami hasonló történik, mint amikor zenélek. Tehát elkezdtem kutatni ezt a jelenséget, és aztán azt úgy találtam, hogy a kísérő, tehát zené, zenei kíséret során az ember hallgatja a másik zenéjét real-time időben, és ugyanakkor teljes maga is zenél. A szinkron tolmácsolás hasonló dolog, hiszen a forrás nyelven beszélőt hallgatnom kell, real-time időben kell feldolgozni az információt, és áttenni az üzenetet a célnyelvre. Hogy összevessük rendszerezhető módon a két jelenséget, három fő összevetési forgatókönyvet uh, forgatunk le. A 83-as helyen ülők uh, feltett egy hasonló kérdést, hogy ön összevethető-e a zene, illetve a gyakorlás, a gyakorlás, a tolmácsolás a gyakorlása. Úgyhogy a kísérletemben nem az előre tanult zenére, zenével foglalkoztam, hanem az improvizált, vagy az először ott hallott zene kísérésével. Tehát a blattolás, tolmácsolást vetettem össze a zenei kísérettel. Ugye, van egyik oldalon a képernyő, másik oldalon pedig a kotta, mind a kettőt olvasni kell és feldolgozni az agyi folyamatban, vagy lejátszva a zenét, vagy letolmácsolva a szöveget. A blattolás esetén van egy pótlagos lépés, tudni hogy át kell tenni az üzenetet a, cél, a, a forrásnyelvről a célnyelvre, ami a zenében nem történik meg, ha csak nem ö, lépünk át egy tonalitást, nem váltunk hangnemet, ami persze előfordulhat. A második összevetési ö, forgatókönyv a szinkrontolmácsolás szöveggel, illetve a kottáról olvasott zene. Itt két párhuzamos input, a pirossal jelölt, illetve a, a, a szóbeli input, amely egymásból egybe is eshet, de nem feltétlenül esik egybe. Ezért van az a tolmácsolásnál, hogy a, beszéd, a beszélt szövegre kell, kell tolmácsolni, nem az írottat. És a zenénél is az ember összeveti a kottát azzal, amit hall. Hogyha zongorával kísérek mondjuk egy ö, fuvolát, akkor a fuvola ugyan eltérhet sokszor a kottától, és azt nekem le kell követnem a zongora zené, zongorajátékommal. Hasonló korrekcióra van tehát szó. A bal oldalon narancsága mezővel jelöltünk egy nagyon fontos különbséget a két jelenség között. ugyanis a tolmácsolásnál úgymond agregálni, ugye a zenénél agregálni kell a saját magam által kibocsátott hangot a többi hallható hanggal, hogy ez harmonikus egységet képezzen. Ez nincs jelen a tolmácsolásnál, ott nem kell össze úgymond fűzni a saját hangomat a, a hallott hanggal, hogy ez egy egységet alkosson. A zenében viszont az összhangzattan, az összhangzás nagyon fontos elem. Integrál, van egy kell figyelem arra, tehát itt, hogy integráljuk ezeket a különálló hangokat a, a, a zene eseténél. A tolmácsolásnál inkább egyfajta derivatív figyelemre van szükség, amikor a, a, a forrásból az én célnyelvemre kell koncentrálni, itt tehát különbség van a zene és a tolmácsolás között. Az én modellemben is. A harmadik forgatókönyv az improvizált zene, játék és a szinkron tolmácsolás között. Csak egy hang input van, van egy feldolgozási folyamat és egy output. A baloldali piros mező azt mutatja, hogy ebben a szenárióban, ebben a forgatókönyvben a zongorajátékos is, meg a fúvalajátékos is, tehát a szólista és a kísérő is új anyagot hoznak létre, kreálnak, ami remélhetőleg a tolmásnál nem így történik. Nos, ezeket az elméleti párhuzamokat végigvizsgálva felvethető az a kérdés, amit feltettem magamnak is, vajon vagy a tolmácsok és a zenészek bizonyos multitask teszteken jobban szerepelnek, mint az átlag? Itt is van tehát párhuzam. Sophie Hengel és Nathalie Luzó által létrehozott kísérlet alapján különféle részvevői csoportokat határoztunk meg. Különféle feladatokat kellett elvégezzenek, hangosan el kellett olvasni egy szöveget. Volt egyszer, hol nem volt, két gyerekért Kínában, és így tovább miközben magas és alacsony hangú csengő hangok, vagy bíp hangok hangzottak el, és meg kellett számolják a mesemondás olvasás közben hány alacsony és magas hangú csengetést hallottak, miközben meg kellett értsék a szöveget is. Mindeközben. Tehát amikor befejezték a szövegolvasását, öt kérdéseket válaszoljanak szövegértési kérdésre. Igyekeztem nyelvi variánsokat is felállítani, hogy beszélnek idegen nyelvet ezek a, a populár részvevők hány évet töltöttek esetleg idegen nyelvi környezetben, és aztán zenei variabilásokat is mértem, vajon kottáról olvastak-e sokat, kísértek-e zenészeket, improvizáltak-e. Lássuk az eredményeket. Az eredeti gondolat hogy az volt, hogy a, populá a kísérleti populációt három alcsoportra bontsuk, tehát láthatjuk, általában a zenészek jobban szerepeltek, mint a tolmácsok, a tolmácsok meg jobbak voltak, mint a kontrollcsoport. Ezen a dián azt látjuk, hogy a kontrollcsoport sem volt homogén. A piros oszlop azokat mutatja, akiknek valamilyen zenei hátterük volt. És még ezen a kontorcsoporton belül is nagy, a szórás, a zenei háttérrel bíró, meg nem bíró alanyok között. Hasonló a tolmások csoportjában is, a piros osztop élezi azt, akiknek jó nyelvi készségük volt, vagy ismereteik, ők jobban szerepeltek. Statisztikailag nem szignifikáns ugyan a különbség a csoportok között, ami azt jelenti, hogy a csoportnak nincs statisztikai relevanciája, ugyanakkor a zenei tudásnak van bizonyos korrelációja a teszten való szerepléshez. Ezt követően az egész populációt egy mintaként kezeltem, tehát nem válogattam szét őket, és itt néztem meg a korrelációt az egyes tényezők között, és magas korrelációt találtam bizonyos változók között. A zenei változók tudnélék szignifikáns módon ö, korreláltak a megszerzett pontszámokhoz, és ami érdekes volt mindebben az az, hogy a leginkább korreláló változó a végeredményben a blattalás volt, és a és a zenei, zenekari teljesítmény. Ebből ö, lehet predikciókat is végezni, statisztikai predikciót, tehát meg lehet nagyjából jósolni, hogy látható az is, hogy ahogy nőnek az évszámok, egyre javulnak az eredmények. Ez is egy érdekes vetülete e vizsgálatnak. Ez egyfajta a második kísérlet egy pilot test volt. Itt arra voltam kíváncsi, hogy a zenei háttérrel bíró személyek esetén jobban szerepelnek a, szim, a szinkron tolmácsolás tesztem. Egy nagyon rövid beszédet, tehát egy orális szöveget, tehát nem, nem leírt szöveg, hanem egy, egy beszéd szakaszt kellett tolmácsolni az alanyoknak, akinek semmiféle tolmács hátterem volt. Egyesek bírtak ugye zenei háttérrel, de egyik sem tanult zenét. És mint mondottam, egyik sem tolmácsolt. Hasonló módon ábrázoljuk az adatokat, mint az előző tesznél. Érdekes korrelációkat találtam a tolmácsolt nyelv pontszáma és a végeredmény között. Tehát a hármas szín 2,5 volt, a 4-es 3,2, és 3,5-ig ment fel az 5-ös szint. Aki a hármas szint alatt bírt nyelvtudással, az nem vett részt a tesztben. Összefoglalva tehát, a multitasking vizsgálat során azt találtuk, hogy a zenei háttérrel bíró személyek jobban szerepeltek a multitasking teszten, és az egyik hipotézis az lehet, hogy a zenészek úgymond zenei készségeiket tudták alkalmazni a teszt során, és így ezért szerepeltek jobban. Persze nyílt kérdés, hogy hogy vajon a zenei tanulmányok alatt szerezték-e multitasking jártasságokat, ez azt jelenti, hogy ez tanulható, vagy, és akkor az Erikson úr által indított vitába lépnék be, hogy egyesek már eleve ö, jobb képességekkel bírtak. Erről a PhD tanulmányban nem szóltam. Az is láthatóvá vált, hogy azok a részevők, akik magasabb nyelvi készséggel bírtak, jobb pontszámot szereztek, bár, mint mondottam, statisztikailag nem volt szignifikáns eltérés, és jobban szerepeltek. Ami pedig a, a szinkron tolmács pilot tesztet illeti, itt egyetlen korrelációt alapítottunk meg, az, hogy az első idegen nyelvükből jobban szerepeltek, mint más nyelvekből, és a zenészek nem voltak jobbak, mint a nem zenészek, ezt többféle hipotézist állítottunk föl annak alapján. Lehet, hogy egyes jártasságos skillek a doménfüggőek. Ezt lehet tovább vizsgálni, mert ebben a konkrét kísérletben nem alkalmaztam konzervatóriumi zenehallgatókat, zenehallgatókat, tehát lehet, hogy nem volt olyan nagy a szórás. Még az első tesztben szerepeltek a, a zene tényező pozitív tendenciát mutatott, ám mindig az eredmények nem voltak szignifikánsak statisztikai szempontból. Ezek volnának az eredményeim. Hát, a nagy kérdés, ami felmerül ebből az egészből, a multitasking kapcsolatban az az, hogy lehet az, hogy van egy ilyen transfer, a, eh, a képességek egy ilyen eh, transfere? Tehát, eh, hogy akkor a szinkrontolmást nyugodtan SMS-ezhet vezetés közben? Lássuk, hogy a képzés milyen eredménye jár. A képzéssel vagy a, a gyakorlással elérhető az, hogy több feladatot egyszerre jobban végezzünk el Hogyha két dolgot párhuzamosan gyakorlunk, akkor valószínűleg egy idő után jobban megy ez. Például a tolmácsolás. A média multitasking kapcsolatban, tehát amikor folyamatos felülete, felületes figyelmet szentelünk valaminek, a multimodális ingereket eh, jobban be tudjuk fogadni, de általában a multitasking képességünket nem fejleszti a média multitasking, sőt, éppen ellenkezőleg úgy tűnik, hogy a különböző figyelmet elvonó ingereket nehezebben tudjuk figyelmen kívül hagyni. Éppen ezért, hogyha például a koncentrációs technikákkal bíró, mondjuk a meditálást végző embereket, hogyha megvizsgáljuk, az általában a kognitív képességükre igen pozitívan hat. Mi a második hatása agyakorlásnak. Mit látunk az agyban? Egyfajta automatizációt, tehát az erőforrásokat kevésbé veszi igénybe a feladat elvégzése, ahogy láthattuk, az agy primitívebb részeiben kezdődik, kezdődő feladatokkal beszélünk, és így a multitasking hatékonyabbá válik. Nem tudom, hogy hogyha például valaki felveszi a telefont, automatikusan bepötyögi a számot, az, e-, az egész automatikusan lefolyik, végül is olyan, mint amikor sokszor, mint amikor mondjuk valaki zenél, annyit gyakorolta, hogy mondjuk a koncerten gyakorlatilag automatikusan működnek a dolgok, például nem ütöm mellé, nincsenek hamis hangok, de de abban a pillanatban, hogyha egy második feladattal is ki kell egészíteni, akkor már nehéz mondjuk a zenész példájánál maradva tényleg életet lehelni a zenébe. Ugyanez egyébként a stresszre is igaz, ami nagyon sok erőforrást le, leköt. Na, a gyakorlással az információk nem automatikus feldolgozása is felgyorsul, tehát javult a, a, az információ feldolgozás sebessége és hatékonysága, ezt láttuk. Valószínűleg azért, mert a gyakorlással ezeket megerősítettük, ezeket a kapcsolatokat a szagyban. A kettő vagy több feladat párhuzamos végrehajtása több, a, a figyelem szintű megosztását is elősegíti. Például a reakciósebességet, illetve a különböző ingerek kezelését vagy figyelmen kívül hagyását, hogyha a számokat, több számot egymás után meg kell jegyezni, vagyis utána a különböző színeket kell egymás után, akkor ha az egyiket az ember már tudja, akkor a másikban is valószínűleg jó lesz. Tehát apránként meg lehet találni a módját annak, hogy ezeket a képességeket az ember fejlesz gyakorlással. És végre valahára, lássuk mi a következtetés. A multitaskingot lehet -e gyakorolni, javítani ezt a képességet? Igen, lehet és kell is, hiszen különben másképp nem fog menni, ugyanakkor meg kell találni a tudatos és a tudattalan vagy automatikus feladatok közötti egyensúlyt a, a munkamemóriában például bizonyos dolgok sokkal jobban mennek, az ember figyel, például az ember azt gondolná, hogy például amikor a tolmács automata pilótára vált, akkor 5 perc után azt veszi észre, hoppá, felébredtem, mennyi minden ügyeséget mondtam. Nos, úgy tűnik, hogy ez mégsem így működik. Nagyon sok dolog történik párhuzamosan, amire mind oda kell figyelni. Ö, és éppen ezért például a kontextusra, és így tovább, és így tovább. Éppen ezért a gyakorlatokat is úgy kell finomítani, hogy a különböző kombinációkat megtaláljuk, például a tolmácsolásban rengeteg különböző szempontot kell figyelembe venni, az akcentus, a hozzászóló, a kontextus, és így tovább, és így tovább. Tehát nincsenek egyen megoldások, hogyha ha egy kontextusban az ember sokat gyakorolt és jó lett, akkor egy másik kontextusban nem biztos, hogy átvihető ez a fajta képesség. Az igazi kihívás a zenészek és a tomácsok számára is igazából az, hogy olyan embereket képezünk, akik valóban adaptálható, alakítható tudással rendelkeznek, ebben az esetben tehát nagyon gyorsan alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. Köszönöm. Thanks a lot, Magda. Köszönöm szépen, Magda és Natali. Kérlek benneteket, hogy fáradjatok a pulpitusra. Talán érdekes volna, hogyha meghívnánk a talmács vizsgákra, illetve képzésre zene hallgatókat. Fiatal kutatók izgalmas eredményeit hallottuk, a a kutató keresztanyja is itt van velünk, akit nem kell bemutatnom valószínűleg, Barbara Moser-Mercer professzor, aki a Genf Egyetemen oktatta tolmácsolási tanszéken, illetve a Virtuális Intézet igazgatója, meg az Inzón Intézet igazgatója is. Három példát meghallgatva Barbara, három kutatási eredményt, meg a tegnapi beszélgetések alapján a, a, a gyakorlás fontosságát meghallgatva. Hogyan lehet összekapcsolni a kettőt a tolmácsképzésben? Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. Meg, engem meg a csapatomat. Nagy öröm, hogy eljöhettem, és bemutathatom eh, a tolmácsolás folyamatában végzett vizsgálataink eredményét. Egy kicsit visszalépnék, és a két részre osztanám a bevezetőmet. Először azt szeretném aláhúzni, mennyire fontos, hogy lássuk a feladat összetett voltát, mennyire komplex feladat a tolmácsolás. Amikor Alexis beszélt erről, számunkra a tolmácsoknak fontos, hogy lássuk még a, külső határok. Mi az, amit még meg lehet csinálni, mire képes egyáltalán az agy, hol vannak a határai a kapacitásnak. Meg kell értsük azt is, hogy milyen adaptációkon kell átmenjen a tolmács agy, különösen egy, egy high-tech környezetben. Meddig vihetjük el ezt a folyamatot, meddig lehet alkalmazkodni, hol a határa megint csak mindennek. És aztán össze lehet vetni folyamatokat, ezt láttuk a végén, hogyan lehet jobban megérteni egyes skilleket, egyes kompetenciákat, mik azok a változók és tényezők, melyek megragadhatók, akár izolálhatók, és így módon összevethetők más tevékenységek részfeladataival. Ezek azok a szakterületek, amelyek meghatározzák a mi kutatási területünket, és ennek a lényeg elemeit ez világosá kell tenni. Tegnap pedig, ahogy fázolták többen, és ahogy megbeszéltük este, egy-egy komplex skill megszerzése amelyet itt vagyunk voltak éppen mi oktatók, tanárok, akik ezzel kell foglalkozzunk, és akik neveljük a tolmácsok nemzedékeit, amíg aztán eljutnak pályájuk csúcspontjára, azaz a fülkébe. Tehát ezen komplex összetett skillek megszerzése, megtanulása rendkívül fontos, hiszen e folyamat aprólékos vizsgálatában lehet ezeket megragadni. És nem csak a a behaviorista nézetben, ahogy a, a behaviorista pszichológia vizsgálja ezt, hanem, hanem a lényegi elemeit vizsgálva, akár más típusú skilleknek. Ez az a kulcspont, ahol a kutatás, a tolmácskutatás kutatás elérte keresztúthoz. Mert évtizedeken át vizsgáltuk belül magunkat, introspekció révén, hogy mit tudunk, hogyan lehet a kutatás révén a saját gyakorlati teljesítményünket elemezni. Na most eljutottunk oda, hogy az egyetemi szférában meg tudtuk határozni álláspontunkat, lassan, de biztosan a kutatásunk most már megáll, releváns, és a tolmácsolás, mint, mint összetett skill más tudományok számára is izgalmas kutatási területté vált. Más kutatók is tanulnak tőlünk, mert a feladat összetett volta, máshol nem lehető fel, ilyen értelemben mások számára is izgalmas kutatási terület a saját érdekei szempontjából. Tehát mikor összevetünk egyes skilleket, akkor sok esetben olyan közös tényezőket és változókat tudunk megtalálni, amely más viselkedési formákban is érvényes. Persze lehet, hogy lehet van egy egységes végső képlete a világegyetemnek, és minden tudós ugyanazt kutatja végül is. Ám mégis érdekes az, hogy a, a tolmács ö, skillek kutatása mennyiben gyümölcsöző és alkalmazható más tudományágakban. És a mai, meg a tegnapi előadások alapján fel tudunk tenni magunknak kérdéseket. Szerintem lényegi fontosságúak ezek a kérdések a képzés szempontjából, mert csak ebből lehet igazi pedagógiai terveket felépíteni, tudományos alapon úgymond, és fontos, hogy ezek, ezek a, a módszerek tudományosan védhetőek legyenek. Gyakran a tudományos világban meg kell védjük a saját helyünket, úgymond, az egyetemek tanszékversenyében, de ebben is nagyon fontosak ezek az eredmények. Hosszú választattam, de remélem, hogy kielégítő volt. Köszönjük igen a kimértő választ. A három kutatóhoz, vagy Mózer Mercer asszonyhoz lehet kérdéseket intézni. Tudom, hogy sok kérdés lehet, de kérem, hogy próbálják a legfontosabb aspektusokat koncentrálni, és mindenki csak egy konkrét kérdést tegyen fel. Bonjour, merci pour... Jó napot kívánok! Megköszönöm ezt a három nagyon érdekes és elgondolkodó előadást. A jelnyelvi tolmács képzés érdekel engem, kérdezném, hogy ebben a, ezen a területen végeztek-e kutatásokat, itt ugye vizuális és kézmozgást kell egyszerre figyelni, ez érdekel engem. A tolmácsok Egyébként mindig kérik a vizuális ingert is, tehát mindig szeretik a tolmácsok, ha látják a, a közönséget, látják a beszélőt. Ezért a videó tolmácsolásnak, tolmácsolásban néha plusz problémákkal szembesülnek a tolmácsok. És aztán ott van még a multitasking, a vizuális figyelmet lehet erősíteni, például jegyzeteléssel, vagy firkálással, rajzolással. Ez segíti a figyelmet. És itt imént láthattam, hogy a gesztusokkal való élés, tehát a kézmozgás, gesztikulálás is segíti a figyelmet a tolmácsolás során ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy mit tudunk ezekről a változókról a jelvnyelvnél. Köszönöm szépen a kérdést, hangzik a válasz. Mi nem folytatunk ilyen típusú kutatásokat, de körülbelül tíz évvel ezelőtt folytak ilyen irányú kutatások jeltolmácsokkal. Itt nem, ugyan, nem beszélhetünk ugyanolyan kognitív változások ról, mint a szinkrontolmácsok esetében. Úgy tűnik, hogy az, hogy a kezünket is használjuk a tolmácsolásnál, és nem a, nem a száj, szájat mozgatjuk csak, úgy tűnik, hogy ez felszabadítja az auditív idegköröket, és így máshogy használja a jelnyelvi tolmács a munka memóriáját, tehát bizonyos dolgok felszabadulnak így. Ez azt jelenti, hogy egészen máshogy fejlődik egy jeltolmács agya, mint egy szinkrotolmácsé. Sajnos még megfelelő mennyiségű kutatás nincs ebben a témában. Ugye az utolsó kérdésre, a gesztusokra, a kéz mozgásra ö, utalt, hogy ez könnyíteti e a tolmács feladatát. Véleményem szerint van egy nagyon komoly kapcsolat a gesztusokban, hiszen a szegmentálásban ez segít, illetve a szó szakaszok tervezésében is segít ez, de azt hiszem valaki más tudná majd okosabban megválaszolni ezt a kérdést. Ami a tanulmányokat, illeti és kutatásokat, igen, vannak arról tanulmányok, hogy mit csinálnak a tolmácsok a kabinban, tehát, hogy firkálnak, rajzolnak, egyéb dolgokat csinálnak. Arról van, az, azt mondják a hipotézisek, hogy egy automatizált tevékenységekről van szó, és azt is láthatjuk, hogy vannak olyan tolmácsok, akik becsukják a szemüket, és ez segít nekik, a vizuális információhoz, a vizuális információ agyunknak kb. 80%-át lefoglalja, úgyhogy elvileg, hogyha becsukjuk a szemüket, akkor egy komoly kapacitás felszabadul. Köszönöm. Hát annak örülök, hogy azt senki nem látja, hogy én mit firkálok a, a kabinban. Következő kérdés. am uh, Ali Tekcan, provost at Boğaziçi University in Turkey, and I think I'm going to ask my... Országi Egyetemről jöttem. Török én fel a kérdésemet, ha már van török tolmácsolás. Köszönöm szépen. Ervi Adelman asszonynak intézném a kérdésemet. Jól ismert tény az, hogy az agy jelentős része 3-4-5 zónára koncentrál az agytevékenység a tolmácsolás során. Ez mérhető. Ha valaki szakértői szinten profi módon tolmácsol, ennek kihatása van az agyi tevékenységre. Például a, vajon a, a, lehet mobilizálni egyéb agyi területeket, új agyi területeket, például azzal, hogy az ember a szókincsét bővíti? Köszönöm a kérdést. Valójában a vizsgált csoporttal hallgat, hallanak? A vizsgált csoporttal nem tudtuk ezt a kísérletet elvégezni, vagy ilyen típusú kísérleteket elvégezni, de vannak kísérletek olyan emberekkel, akik nem tolmácsok, csak többnyelvűek. Minél jobban tud valaki egy nyelven, annál kevésbé zavarják egymást az idegen nyelvek. Vannak olyan tolmácsok, akik nagyon sok nyelven tudnak, ők nyilván nagyon jól ismerik a nyelveiket, úgyhogy elvileg számukra nem jelent külön gondot az, hogyha 2, 3, 4, 5 nyelvük van, ezek a nyelvek nem zavarják -e egymást, de ennek a, a, az agy tárolási kapacitása véges, általában ezt nem szoktuk mindig kihasználni, de az is előfordul, hogy nehéz kihasználni ezt. Meg, kell azt, meg kéne azt nézni, érdekes lenne, hogy milyen agyi struktúrákat használunk, amikor egy olyan nyelven, olyan nyelvre van szükségünk, ami már amit már kicsit elfelejtettünk, vagy amit már régóta ö, nem használtunk. Ez nagyon, ez nagyon érdekes lenne megvizsgálni. Kérdés a kutatóinak intézve. Igen, itt egy, aztán ön következik. Kérem, hogy mutatkozzanak be. Eh, Köszönöm Szépen. Az orosz pedagógiai egyetem, eh, Szentpéter Egyetem munkatársa vagyok, Szergej Gancsarov. Eh, a tükörneuronok jelenségével dolgoztak-e? mert hogy ez fontos lehet a tolmácsok képzésében. Második kérdésem, nem gondolja-e, hogy a nagy korreláció titka, tehát a zene és a, a tolmácsolás jelenségek közötti korrelációk oka voltak éppen azon készségben rejlik, hogy ezek a tükörneuronok aktivizálhatók, és ezek állnak a hasonlóság mögött. Tehát a tükörneuronok fogalmát Olaszországban fedezték fel. Oroszországban nagyon komoly Janja Csincsigeszka asszony, aki nyelvész és ö, ö, idegkutató, foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Tehát ez egy kutatott terület már. Ugyanakkor a multitasking kapcsán is volna kérdésem. Nagyon érdekes, amit erről mondott, ám ha megvizsgáljuk a a több tényező befolyásolt gondolkodás fogalmát, illetve jelenségét vizsgáljuk, ez túlmutat a tolmácsolás körén, sokkal szélesebb körű szakmai tevékenységeket érint, és nagyon sok más analógia volna más szakmai tevékenységgel meghúzható. Vajon ez irányban kutatnak-e? És van még egy kérdés. Az a zen, zene és a nyelvi adekvácia kérdésével és a vöpi párhuzamokkal foglalkoznak-e? Bueno, merci. Euh, je, je commencerai. Köszönöm. Én elkezdem, aztán majd a kollégáimnak átadom a szót. Tükör idegsejtek, vagy tükör neuronok. Rizzoletti professzor úr fedezte fel ezeket Olaszországban. Nagyon jó a kérdés szorosabb kapcsolat a szóképzés és a szóértés között, vagy beszédképzés és beszédértés között. Tehát van egy olyan hálózat, amely leképezi, vagy letükrözi azt, amit értünk, vagy illetve azt, ami kijön a szánkból. Kérdés, hogy hogyan képezzük le azt, amit hallunk, ez összeköti-e, mi a kapcsolat azzal, amit, amit aztán mondunk, az outputtal. Elvileg a hallott nyelv produkciós központját aktiválja valami, és elvileg nagyon nehéz, hogyha ez, itt van valami gond, akkor, nyilván, akkor valószínűleg a fonológiai képzésben, outputban jelenik ez meg, és ilyenkor nehéz lenne a másik nyelvet is használni. Tehát ez elképzelhető, hogy ez fönnáll ez a kapcsolat. A tolmácsok valószínűleg ezt a, a hálózatot elnyomják. Elvileg a kéreg, az agyi kéreg zónában történnek ezek a folyamatok, és a nukleusz kaudális az, amelyik elnyomja bizonyos esetekben, ha szükség van rá, ezt a folyamatot. A tükör idegsejtjek rendszere egyébként nagyon sok mindent elárul a munkamemóriáról, tehát hogy, hogy a, hol tároljuk az információt a rövid távú memóriában, és ugye ez nem lényegtelen tolmácsolási szempontból. Remélem ez válasz nagy vonalakban megpróbáltam válaszolni. Talán hozzáfűznék még röviden annyit, hogy érdekes, amikor eh, a, a, a képzésben résztvevők körében figyeltük, hogy a képességek hogyan fejlődnek. Azt láttuk, hogy a prozódiában nem csak az ele, elsősorban nem az elején megjelennek ezek a, a problémák, amiket aztán nagyon nehéz kigyomlálni, de ami azt mutatja, hogy a fonémák szintjén az interferencia nagyon gyorsan megjelenik, és maguk a képzésben résztvevők, a diákok ezt nem érzékelik, és nagyon komoly gyakorlás kell hozzá, hogy ez eltűnjön hogyha mondjuk a felvételt visszahallgatjuk, akkor nyilván halljuk, hogy minél fáradtabbak vagyunk, annál kevésbé tudunk odafigyelni az outputra, az interferenciák éppen ezért egyre gyakrabban megjelennek. És még egy kérdés, egy... először itt, aztán ott. Ask only one. Kérem mindenki csak egy kérdést tegyen fel, mert így többre is sor kerülhet. Euh, <coughs> j'ai plusieurs questions. Bon, je, <laughs> je, Choose the most je important one. Kérdésem is van. Kérem csak a legfontosabbat. Jó, megpróbálom akkor háromra szorítani, leszorítani. Ezt nem tudom, hogy melyik a legfontosabb. Egyformán fontosak ezek mindegyik. Que ce que l'on apprend à partir de votre étude. De... Az önök tanulmányai alapján Ervé úrhoz fordulok. Ezek a, a gépi fordítás tudományának a kutatására mennyire alkalmazhatóak az önkutatási eredményei. Esetleg elképzelhető, hogy a sportolói doppinghoz hasonlóan eh, lehetne kidolgozni olyan molekulákat, amelyek az agy működését hasonló módon serkentik? Köszönöm, valóban ezek roppant érdekes kérdések. Azért is mosolyogtam. Kezdjük fordított sorrendben. A nem tudom, hogy az, az, az etikai, etikai kérdéseket is felvet ez a, a felvételisztetés során mondjuk az e, RM vizsgálatok használata szerintem egész egyszerűen e, nem nem hiszem, hogy ez bármiféle módon célvezető lenne, ennek bármi haszna lenne. Éppen ezért nagyon óvatosan fogalmaznék ez ügyben. Persze a média világa is áthatja a, a, tudományt, de az ERM felhasználása az emberi használata a Parkinson korra is próbálnak gyógyszert találni, pont azért az agynak azt a területét megcélozva, amely ez, ezt okozza, a dopamin például, a reward processing, most tudom ezt franciául hogy mondják, tehát ez, ez mind oda tartozik, ez az agy részhez. Nagyon sokfajta gyógyszer létezik. A tolmácsokra azonban a tolmácsok esetében ezt még nem vizsgáltuk, hiszen, hiszen ezek olyan gyógyszerek, amelyeket bizonyos betegségre dolgoztak ki a médiában a smart drugs, tehát ezek az intelligens gyógyszerek, amelyek az interneten beszerezhetőek. Tudjuk, hogy az egyetemi hallgatók közében, körében is terjed ennek a használata, a koncentrációképességét növeli. Nem tudom, hogy ez a tolmácsoknak működhetne. Nem akarom az itt ülő tolmácsokat arra biztatni, hogy ilyet használjanak, de ehhez köthetőek bizonyos veszélyek is, Ami pedig a gépeket illeti, a gépi fordítás kérdését, a, a, igazából ez nem az én szakterületem, de az annyit elmondhatok, hogyha egy tolmács gépet akarnánk készíteni, nem tudom, hogy ezek az androidok képesek lennének-e magára arra, hogy ezt a hangképzést is valahogy megvalósítsuk, így a gépi fordításból tolmácsolást csináljunk. De, de hát eh, azt hiszem, hogy elég, egyelőre még elég messze állunk attól, hogy ez gyakorlatilag megvalósítható legyen. Köszönöm. Volt még itt egy kérdés. Eh, Skolenski doktor, parancsoljon. Probably there is a large... Azt mondanám, hogy nagy az átfedés a fonotaktika, azaz a nyelvi, illetve a zenei hangértés között. Nem tudom mennyire, de feltétlenül fennáll. Az első kérdésem viszont az lenne, hogy kérem, tegyek föl a kollégám kezét, aki, zene, aki hangszeren játszik, és vagy olvassa, ol, képes olvasni a kottát, mikor énekel. Hányan tudnak kottát olvasni zenejátszás vagy éneklés közben? Nos, a következő meglátásom volna, hogyha összevetjük az egyes hangszereket, akkor látnunk kell, hogy egyes hangszereknél, például a hegedűnél horizontális a feldolgozás. Mert balról jobbra olvasolja az ember a kottát, mint a legtöbb nyelven, mondjuk arabul fordítva, de horizontálisan olvasunk. Ha viszont más, és az ázsiai nyelveket vizsgálunk, az ember balra vagy balra jobbra, hanem vertikálisan olvassa a szöveget. Amikor az ember orgonát játszik, akkor a, a más és más hangnemben játszik a kézi billentyű és a pedál. Ez hatalmas multitasking feladat. Vajon végeztek-e összevetéseket? Mert az egyszerű következtésem az volna, hogy talán Japán jobb orgonista, a japán ö, ember jobb orgonista ö, tanonsz lenne, mint egy európai. Inkább viccesen mondom csak. De a végkövetkeztetésem az, hogy különbség van a a hangképzésben a hangszerek között. Például az, az zongoránál a frekvencia, befejezem, a, a frekvencia adott, míg a, a hegedőnél nincs. A, a játékos az ujjával és a hallásával állítja be a frekvenciát. Ah, Elkezdem, aztán Magdának átadom a szót nézzük az olvasást, illetve jobban tudnak-e orgonálni a, a japánok. Valóban az orgona az egy olyan hangszer, amiben a multitaskingot erősen be kell vetni, illetve a vezénylés is ilyen. Ezért kérdeztem az elején, hogy ki tud vezényelni. Egyébként helyes ez a, ez a hasonlat az orgonistákkal. ami a japánokra jellemző, illetve amikor egy kottát olvasunk, olvasunk akkor láthat, akkor elképzelhető, hogy, illetve amikor egy partitúrát olvasunk, akkor két sor mondjuk az orgonistákra vonatkozik, két sor az ongoristákra, stb. stb. Tehát ez nem feltétlenül ö, ugyanolyan ez, mint az írott nyelvvel kapcsolatban. Tehát máshogy olvassuk a, a kottát. Köszönöm, és spanyol fog beszélni. Valóban, nagyon érdekes, amit mondott. Amit, ami a zenei kíséretet illeti, hogyha van egy zongoristánk, akinek van egy partitúrája, minimum három vonalat kell figyelnie, három sort, vagy lehet több is, hogyha dóban játszik, tehát alapvetően vertikális, vertikális feladat sorról is sok van, nem csak horizontálisról is, vagy hogyha egy zongorista több hangszert is kísér egyszerre, akkor hihetetlen bonyolult multitaskingot kell létrehoznia, a pedálokat, a bal kezet, a jobb kezet, a sok, a sok kotta sort mind össze kell egyeztetnie. Úgyhogy valóban ez nagyban növeli a feladat bonyolultságát, ami pedig a karmesterek illeti, teljesen van, ez nagyon bonyolult. Köszönöm. Azt hiszem, a kávészünetben még sokat fogunk erről beszélni, de hadd mondjunk köszönetet először. Thank you. And now we will come... Köszönöm. Most jön a legnehezebb feladat a konferencia során, csoportképet fogunk készíteni megérkezett a fotósunk, mindenki szépen fegyelmezetten hajlandó megjelenni a fényképen, akkor megérdemli utána a kávét. 11.30-kor folytatjuk a konferenciát. Mindenkit arra kérek, hogy itt középen, középre jöjjön, és a fényképész majd ellátja a dolgát. Hm? Ah, il est où Je suis sur le. Il est. Yes, please, gather together in the middle of the room. A szoba terem közepén gyűjünk össze, kérem. Where do you want to have the group? Yes,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 Ladies and gentlemen, could you take... Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Mindenki próbálja megtalálni a saját helyét. Mindenki vegye fel a fejhallgatóját, ha nem tud németül, mert németül fogom folytatni, és fogom bemutatni a következő előadót. Még beszélgek, beszélek, beszélek, hogy mindenki megtalálja a fejhallgatóját, meg a csatornáját, annál is inkább, mert németül szeretném bemutatni a következő előadónkat, mert hogy kiválóan beszéli, több más nyelv mellett is az én anyanyelvemet, és nagyon ritka, hogy az ír az anyanyelve, az angol mellett, igazgatója a, a Main Egyetemen a nyelvi, az ír Dublin Egyetem nyelvi központjának, a nyelv oktanításban van komoly tapasztalata, ám emellett több tudományos szakbizottságnak is tagja, amelyek az ír nyelv ápolásával, terjesztésével foglalkoznak. Az írnyelvű rádiónak is munkatársa, és az írnyelv kérdéseiben az ír kormány tanácsadója is, valamint az Association of Language Testers Europe ALTE szervezet titkára, főtitkára, Gallagher professzor parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, Szuzanne. Go mór an anar dú a bheith eh, chun an físacáse eh, seo a bhharla har aniu. Eh, tá má inta buia as an chorú a bheith an seo a lóirt ar an ar an fír háhachta seo agus bhil mar ráfasta bhfuil más mór agam ar obair na pálamete maidir le corthain chun cin na deangatha agus na minseangatha másc teangatha eile. Euh, Jó, akkor kezdjük talán néhány definícióval. Először is tegyünk különbséget a plurilingvizmus és a multilingualizmus között. Le multilinguisme et la connaissance. Multilingualizmus az, hogyha valaki több nyelvet tud, vagy egy adott társadalomban több nyelv egyszerre létezik. A plurilingualizmus, a többnyelvűség pedig az egyén nyelvi repertoárjára vonatkozik. A lingua franca következő fogalma, amelyre több definíció létezik, a különböző anyanyelven rendelkező csoportok között, e, e, tagjai között használt kiegészítő nyelv. Nos, e, kapcsolják be a biztonsági öveket. 1973. január 1-én lépett be a közös piacba, az akkor közös piacba Írország. A történelmi esemény ellenzői is úgy gondolták, hogy nem volt igazán választás lehetősége, mert az Egyesült Királysággal együtt kellett mozogni. Ugyanakkor a többség örült ennek, egy új jövőt vártak az Egyesült Királyságon kívül, a, a gyarmatosítás éveiből kilépve. Egy európai, szofisztikáltabb jövőt vártak. Annak érdekében, hogy az európai projektben jobban részt vehessünk, idegen nyelveket kell tanulni, főként franciát, németet. Ehhez persze idő kellett, de végül Mopassan és Titus Livius helyét átvett de az oktatásban a kommunikáció központosít, vagy központú tanterv. A több nyelvűek Európáját képzeltük el, a Írország ebben a folyamatban fontos szerepet eh, játszhatott. Az angol magában nem elég, a többnyelvűség eh, vágyát egy, tűztük ki magunk elől. Persze eh, egy olyan országban, ahol eleve két hivatalos nyelv van, ez más jelent. Az anyanyelv és még két másik nyelv. Az Európai Unió egyik alapelve az, hogy egység a sokszínűségben a nyelvi politika mindig is arra próbált ösztönözni a tagállami polgárokat, hogy két-három uniós nyelvet tanuljanak meg, részben gazdasági okokból, részben pedig a társadalmi kohézió érdekében, illetve csak azért, hogy nagyobb mértékben részt vegyenek az európai projektben. A a hosszú távú cél, amelyet az Európai Unió jelentett be, az, hogy az egyéni többnyelvűségét oda növeljük, hogy minden európai polgár legalább két nyelvet beszéljen az anyanyelvén kívül. Ez a cél meghatározás azonban sok európait nem ölel fel. Az anyanyelv, ennek nagyon komoly konnotációi vannak. Például az angolajkú írek, hogy csak egy példát hozzak, az anyanyelvüket szeretnék megtanulni, és itt az ír nyelvre gondolnak, amelyet néha géliknek, gélnek is hívunk, és amelyet sokan nem beszélnek jól. Az a e, tény, hogy az anyanyelv fogalmat e, egyes számon használjuk, e, monolingvista, tehát egynyelvű nemzetek meglétét is jelzi. A Valor projekt nyilatkozatban, amelyet az Európa Tanács finanszírozott, John McPeak nagyon jól összefoglalja ezt a kérdést. A 20. század vége felé a politikákat a monolingvizmus, az egynyelvűség jellemezte. Azt tették fel, hogy mindenkinek egy első nyelve vagy anyanyelve van, ezért mindenki egy második nyelvet, vagy eh, hasonló módon fogja tanulni formálisan, és összehasonlítható célokkal. Általában úgy véljük, hogy két másik nyelv, az két Európai Uniós nyelvet. De mit csináljunk azok az országokkal, mint mondjuk Írországgal, akit többen is képviselnek ma itt, ahol több mint egy hivatalos nyelv van, vagy ahol vagy mit csináljunk a kisebbségi nyelvek be, beszélővel, akiket nem, eh, amely nyelveket nem ismernek a hivatalos nyelvek az Európai Unióban. Az Euridis 2012-es jelentése eh, szerint az európai nyelvoktatás eh, állapotáról szólt ez a jelentés, az európai országok fele elismert hivatalosan ilyen kisebbségi nyelveket. Geuk azt akarja, hogy Európa angolul beszéljen. Az Európai Bizottság három nyelvet használ az eljárásban, a németet, az angolt és a franciát. 2004-es keleti bővítés óta a franciát ritkában használják, és csak papíron létezik a német, mint eljárási nyelv. 24 hivatalos nyelve van az Európai Uniónak, vagy munkanyelve. Ugyanakkor egyre több kritika éri a fordítás, tolmácsos, a fordítás költségeit, évente 1 milliárd euróról beszélünk. Ez egyébként évente egy csésze kávé polgáronként. Érthető az, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben csökkenteni kell a kiadásokat, ugyanakkor aggasztó, mégis, hiszen tavaly azelőtt német elnök Joachim Gauck azt mondta, hogy Európa nak szükség van egy közvetítő nyelvre, és hogy ez az angol kell, hogy legyen. És idézem. Mér Európa heißt nämlich nicht nur mehr. Több Európa nem csak azt jelenti, hogy az eliteknek több nyelve van, hanem minden nagyobb lakosságcsoportok számára is nyelvűséget jelenti. Egyre végül is mindenki számára meg arról, hogy mind a kettő élhet. Tehát az, hogy valaki otthon nyel a saját anyanyelvében és abban a, a, annak az irodalmában, és gyakorlatilag képes más nyelveket is megtanulni. Egy egységes nyelvvel a jövő Európa célja könnyebben megvalósíthat volna. Egy európai agóra, egy közös politikai keret, a demokratikus együttélés egy közös tere. Ezt már jeleztük, lehet, hogy Gauk elnök elképzelése már félig elkezdett megvalósulni, mivel paradox módon jelentősen csökkent az Európai Bizottságnál dolgozó britek száma 4,6-re csökkent, miközben a, a lakosság aránya az Európai Unión belül 12,5 százalék. Ami az írek, az Európai Bizottságnál dolgozó írek arányát illeti, itt még rosszabb a helyzet, az Európai Bizottság magas szint képviselője Dublinban ezzel viccelt a közelmúltban. Gauk eh, elnök céljai nyilván pozitívak, ugyanakkor el kell azt ismerni, hogy ez az angolal kapcsolatos célja az Európai Uniós eh, szín, eh, intézmények szín, szintjén a Fishman-féle diglossziának felel meg, azaz annak, hogy két nyelv egymás mellett létezik, a presztízs nyelvet, ebben az esetben az angolt formális vagy hivatalos kontextusban használjuk, a második nyelvet, amely kevésbé számít presztízs nyelveknek, csak a magánéletben használjuk. A 2004-es keleti bővítést az angol hegemónia kiváltókának tartják az európai közigazgatásban, ugyanakkor jogos ezt a kérdést, hogy az Európai Unió nyelvpolitikájában is meg, tetten érhető -e ez, azaz az idegen nyelv tanítás befolyásolása hogyan alakul. Egy nagyon érdekes elemzést ben az európai nyelvpolitikával kapcsolatban volt, aki Zsanovszki egyre növő nyelvi instrumentalizációról beszélnek, a, a tudás alapú gazdaságra visszavezetve ezt. Annak ellenére ...2005 és 7 között kicsit eltávolodtak ettektől, ugyanakkor 2008 óta a gazdasági évrendszer előtérbe került. Vodakot és Zsizsanovszkit idézve, és idézem, egyértelműnek tűnik, hogy az európai nyelv és multilingualizmus politikája újabb és szélesebb szociális, politikai és gazdasági szerepet kapott, sajnálatos módon a 2008-as pénzügyi válság miatt, illetve mivel a multilingualizmus tárcája az oktatás, kultúra és ifjúság 2010-ben ide került az, a a, nem sikerült végrehajtani a legfontosabb célokat. A Lisszabon központú szakpolitikák maradtak így továbbra is érvényben. 2013. szeptemberében az Európai Bizottság egy nyilatkozatot adott ki, az európai nyelvekkel kapcsolatban az egyik feltett kérdés arra vonatkozott, hogy egy egységes nyelv bevezethető-e. Ime ez volt a válasz túlságosan egyszerűsítenénk a kérdést, ha azt gondolnánk, hogy minden nyelvi problémára ez megoldással szolgálna. Éppen ezért az Európai Bizottság továbbra is a többnyelvűség mellett törlendzett, de és, és az, a többszínűségre nem az, az uniformizálásra helyezve a hangsúlyt. Ez megnyugtató ez a nyilatkozat, ugyanakkor a valóságban az ellenkezőjét látjuk, hiszen a nyelvi sokszínűség drága, sokba kerül az intézmények szintjén, e, és a nyelvpolitikában is ellenkező tendenciákat látunk. Lássuk a többnyelvű Európát. Nagyon eltérő példákat látunk Európában. Megmondom az igazat, Európa sose volt ilyen sok nyelvű. Az Euróbarométer 2010-ben kiadott jelentése szerint 23 hivatalosan elismert nyelv van, most már 24 az Európai Unióban. 60 őshonos kisebbségi regionális nyelv, és nem a bevándorlók nyelvéről nem is beszélve. 2007-ben a Valor projekt, amire már utaltam, beszámolt arról, hogy 440 nyelvet beszélnek, és legalább 18 jelnyelvet használnak a 21 részvevő országban. En Irlande, en 2005, Írországon 2005-ben a kutatásunk azt mutatta, hogy 200 nyelvet beszélnek vagy használnak minden nap Írországban, eh, ahol mindösszesen 4 millióan élnek. Eh, az első számlálás során a kisebbségi nyelveket eh, nem vettük figyelembe, mert sokszor, a, aki tolmácsolást kér, vagy dokumentumok fordítását, az a szemezési ország többségi nyelvét beszél. Vagy például Írország továbbra is egy többnyelvű ország. Lorna Carson szerint 2011-ben 182 nyelvet használtak, és a külföldi nyelvek beszélőnek 20%-a Írországban született. Az európai nemzetiségek esetében a leggyakoribb a lengyel, aztán a litván, az orosz, a román és a lett következnek. Az ázsiaiak elsősorban Fülöp-szigetét beszélnek, aztán kínait, malajalmat, urdut és indit, az afrikai származások esetében a juruba a domináns, aztán a francia, arab, az igbo és az afrikáns nyelv, az Észak- és Dél-Amerikából származók esetében Port a Tugál volt az első, utána spanyol, francia, lengyel és német. Ebben a példában is nagyon valószínű, hogy a hivatkozott 182-es szám az, az túl alacsony, mert az a tapasztalatunk, hogy a bevándorlók nem számolnak be mindig az általuk beszélt nyelvek számáról. Az afrikai esetében például a nem írott nyelveket nem említik, és a kérdést is úgy tették fel, beszélnek egy nyelvet az angolon és íren kívül más nyelvet otthon, egyes számban. És nyilván így előfordulhatott, hogy csak egy nyelvet említettek, miközben otthon több nyelvet is beszéltek. Végső soron tehát nagyon sok olyan bevándorló volt, aki több nyelvűséget hátránynak érezte, és úgy érezte, hogy az egynyelvű hagyomány, ez nagyobb presztízs tulajdonítani neki. Nyilván ez a gyarmati múltnak tudható be. A kisebbségek és az egynyelvű állam szelleme. Alexandre François, francia nyelvész, nagyon jól foglalja össze a kisebbségi nyelvek használóinak mindennapjait. Egy nyelvi kisebbség egy olyan közösség, amely folyamatos elnyomás alatt él, hiszen a saját nyelvét nem háttérbe kell, hogy szorítsa a többség nyomására. Lehet ez törvény, de gyakran inkább szellemisége jelenik meg ennek. Gazdasági, szociális, iskolai e, nyomás gyakor gyakorolnak rájuk a nyelvi uniformizáció érdekében. Egy egynyelvű ideológia köré szerveződnek a modern államok, minthogyha egy egységes nyelv adná a, a nemzet kohézióját. Ez franciaországon Kínában ez a fajta jakobinus gondolkodás nagyon tetten érhető. Túl gyorsan elfelejtjük azt, hogy az emberek bizony több nyelvet is beszélhetnek. Idézet vége. Az anglofon, eh, monolingvista, egynyelvű anglofon világ nagyon korlátozott a nem anglo, angol nyelvű világból érkező kultúrának nem nagyon van, ehhez nem nagyon férnek hozzá. Csak 1%-át fordítják az Amerikában kiadott regényeknek franciára, miközben ez a legfordítottabb nyelv, 33%-át a kiadott, az eladott, Franciaországban eladott könyveknek, ezek fordított művek. Publishers Perspectives szerint a fordított művek csak 4,5%-át adják a kiadott könyveknek az Egyesült Királyságban, miközben Lengyelországban 46% a kiadott könyveknek fordítás, a Németországban 12, Spanyolországban 24% és Franciaországban kb. 15% idézet vége. Más példákat is hadd hozzak. Az, az anglofonok általában óckodnak a, a filmek feliratozásától, főként nem a, a film szinkron használatát, helyezkedésben éppen ezért sokszor azt gondolják, hogy a világ az egyenből az angolból, és hát ki is korhatná őket ezért, hisz, hogy ez a benyomásuk alakul ki. Az oktatásban is az anglofónia domináns, a világ úgymond legjobb 50 egyeteme közül csak hat nem található angol nyelvű területen. A Times Higher World University Rankings szerint, illetve a Times Higher Education Supplement, tehát idézem itt. Német és francia egyetem nincs is ezek között. De a Shanghai sorrendben sem szerepelnek nem anglofon egyetemek, itt egyébként két francia és egy angol is megjelenik az ott használt indikátorok szemelint. Több, rengeteg egyetem odafigyel arra, hogy nagyon jó helyet kapjanak ezekben a besorolásokban, azért, mert mert a nemzetközi diákok nagyon jól fizetnek, Ismerünk olyan felsőoktatási intézményt is, amely az angol nyelvtől eltérő nyelveken kiadott publikációkat nem támogatja, mert úgy érzi, hogy a, ez a, az egyetemek besorolásában hátrányos helyzetbe hozhatja. De más ára is van annak, hogyha egy nyelvre áll be a világ. Írország és Skócia az egyetlen európai ország, ahol nem kötelező az idegen nyelvoktatás Angliában, Észak-Írországban, Veszben csak 14 éves korig kötelező az idegen nyelv oktatás. A, nem jobb a helyzet a felsőoktatásban sem. A nyelvtanulás során a, a, is előfordul az, hogy a, a nyelven túl az, az irodalom, a civilizáció és egyéb szempontok nem jelennek meg, sőt angolul is értékelik a, a diákokat. A kontinensen töltött Erasmus diákok, angol nyelvű diákok is gyakran nem bírnak megfelelő kompetenciákkal, és az is előfordul, hogy angol nyelven hallgatják a kurzusaikat. Az Erasmus lingva frankája gyakorlatilag kizárólag az angol. A külföldön töltött év önmagában nem érték, Fontos, hogy a nyelvi kompetenciákat is az Erasmus programból magukhoz vegyék ezek a diákok. Éppen ezért az Erasmus nem hozza feltétlenül meg a kívánt eredményeket. Fontos, hogy a célnyelv társadalmi és kultúrás értékeit is magáévé tegyék. Lássuk most a gazdasági költségét mindennek. ne produisent pas de diplômés en langue avec les compétences requises par le monde du travail. Az angol világban azt láthatjuk, hogy például Dublinban a nagy multinacionális cégek, a Google, az IBM, a Facebook európai központjai találhatóak. Itt sokszor nyelvi képességre is szükség van, ugyanakkor a fiatal írek, akik kidolgozhatnak más angol nyelvű országokba kell, hogy munkát keresenek, mert nincs meg a megfelelő nyelvi képzettségük. Ez az egyik olyan faktor, ami az angol anyanyelvűeket visszatartja attól is, vagy megakadályozza abban, hogy az európai intézményekben is munkát kapjanak. A kivándorlásnak számos hátránya van. Deirdre Hunt, aki a Korki Egyetem professzora, E, egy érdekes cikkben, a nyelvek és a nyílt gazdaság címet viselő cikkben azt mondta, a világ lakosságnak 75%-a nem beszél angolul, és 94%-a számára nem az angol nyelv. A sajtóközleményeket, ha alapul vesszük, Európában 2013. szeptemberében olvashatjuk ezt, az angol, az Európai Unióban a második legnagyobb nyelv, ugyanakkor a, a tanulmányok azt mutatják, hogy ma még hogy az unió polgárai között kevesebb mint 50% bír megfelelő angol nyelvtudással ahhoz, hogy ebben, ezen a nyelven rendesen kommunikáljon. Hunt professzor asszony a Frankel és Rose 2002-es tanulmányára hivatkozik, ami a nyelvi képességeket próbálta a cégek teljesítményére vetíteni. Milyen költsége van a nyelvi korlátnak 15-22%-et teszik, és azt is felbecsülték, hogy 75-170%-kal növelhető a kétoldalú kereskedelem a nyelvi készségek javítása révén természetesen vállalkozások számára is nagyon fontosak a nyelvek. 2006-ban a bizottság folytatott egy tanulmányt, hogy a nyelvi deficit költségét fölmérjék a, a vállalkozások számára. Évente több ezer vállalkozás csúszik le szerződésekről nyelvi ismeretek hiányában. Az exportra termelő KKV-k 11%-a ez 11%-ára jellemző ez, nem, egyszerűen nincsenek fölkészülve a kommunikációs akadályokra. Írországban sikerült azt elérni, azt Írországban csak azt tudjuk, hogy fölmerült az igény, de sajnos még nem sikerült elérni azt, hogy meg is jelenjenek a megfelelő kompetenciák, nem tudjuk miért. Mindenki tudja, hogy sokba kerül a nyelvtanítás, vagy nyelvtanulás. Elképzelhető, hogy a kormány úgy látja, hogy túlságosan sokba kerül mindez, vagy pedig úgy gondolják, hogy elégséges, hogyha mindenki tud angolul. Nézzük a kontinensen való nyelvtanulást Európában a nyelvtanulás leginkább angol tanulással egyenértékű, ezt tanítják leginkább, majdnem az összes európai országban. Az Euridis jelentés szerint az országok legnagyobb részében a diákok 90%-a angolul tanul, a CITE 2-es vagy CITE 3-as szinten. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy 2009-2010-ben a diákok 60%-a a középoktatásban legalább két idegen nyelvet tanult, ez 11,1 tized pontnyi növekedés a 2004-es évhez képest. Ugyanakkor aggasztó, hogy a második idegen nyelvben milyen kompetenciákat szereznek a diákok, tehát az a nyelv, az, arról az idegen nyelvről van szó, még nem az angol. A Surveillance nevű című tanulmány a szóbeli értést értékelte ki, tehát hogy a diákok mennyi, hogy nek milyen a szóbeli értékelése megpróbálta összeszedni a bevált gyakorlatokat a különböző iskolákban, a bevált gyakorlatokban. Olyan diákok vettek ezt, ebben részt, a, amely, akik elkezdték már a középiskola első részét, vagy a második részét is. A német, angol, spanyol, francia és olasz közül volt ebből kettő de kellett teszt, tesztet letenniük. Angol, belga, bulgár, horvát, spanyol, ész, francia, görög, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovén és svéd résztvevők voltak. Az angol volt az első tanult nyelv, kivéve Belgiumban, ahol ez a francia volt. A CECR-en belül jelentek meg a teszt eredményei. Nézzük az eredményeket nézzük, hogy hol teljesítettek legjobban az első idegen nyelvben a diákok, tehát ahol a legmagasabb százalékot érték el, a B szinten, ez egy jó szint, akik függetlenül, tehát önállóan is képesek az idegen nyelvet használni, akik elboldogulnak ezen a nyelven. 60 és 81 százalék közötti teljesítményt jelent ez. Észtország, Málta, Hollandia és Svédország voltak ezek a éltanulók. Nézzük a második idegen nyelv eredményeit. Hét 2, 2-től 60%-ig terjednek itt, terjed itt a szórás. Az angolban ugye sokkal jobb eredményeket értek el, mint második nyelveken. Egyébként Németország nem vett részt ebben a fel, felmérésben. Ugye Máltánál nem furcsa az eredmény, hiszen vannak történelmi kapcsolatok. Bár bizonyos, tag, bizonyos országokban nem nem volt ilyen kapcsolódás, például az észt és az, és az a német esetében. Nagyon sok európai országban a diákok jobban megtanulják az angolt, mint a, másod, mint a második idegen nyelvet. Milyen következtetés lehet ebből levonni? Actually, uh, even in educational Még az oktatási rendszerekben is, ahol az angol a második idegen nyelv, az angolban magasabb a teljesítmény, mint a többi tesztelt nyelvben. A további az angol nyelv kezdők esetében a kérdőívek alapján a nyelv hasznossága és a kitettség mértéke, valamint a használata a hagyományos és az új médiumok területén. Nézzük a lingva frankát. Gond van Európában, az angolnak túlságosan nagy a presztízse, egyre többen használják, használják, és nagyon gyorsan változik ez a folyamat. Ugyanakkor az egyéb nyelvek esetében, függetlenül, hogy ezek világnyelvek, tagállami nyelvek, regionális vagy kisebbségi nyelvek, ezek pedig napról napra vesztenek jelentőségükből. A többnyelvűség nagyon komoly forrás, nagyon komoly érték, ezt nem lehet kvantifikálni. Jolo Biago Ausztrál nyelvész a multilingvizmusnak hat dimenziáját vetíti, elő, vetíti fel, intellektuális, kulturális, gazdasági, szociális, állampolgársági, állampolgársági, illetve emberi jogi ez tartja életben a közösséget, a, tag, a nemzetet, vagy egy, kollek, vagy egy kollektívát. És hogyha létezik egy ilyen nyelv, akkor a gyerekeknél jobb az iskolai ö, teljesítmény, az összes művészeti témában magasabb kulturális szintet lehet elérni, a kereskedelmet is segíti, a tudásalapú gazdaságot és a szociális szolgáltatások jobban, jobban részt vesznek az emberek a demokratikus életben, illetve a közéletben, illetve a toleranciát és a kölcsönös egymás, és az egymás megértését is elősegíti. Egyértelmű, hogy Európában egyre nő az angol szerepe ezt az angol cunamit hiába próbáljuk feltartóztatni. Ugyanakkor el kell érni, hogy ez ne, ezáltal ne sérüljön a többi nyelv, és továbbra is az európai projektben részt vegyenek ez a, ezek a nyelvek. Az angol uralmának vannak következményei az európai demokrácia számára, de mindent meg kell tennünk azért, hogy valorizáljuk az összes nyelvet. Nyilván nem azt akarjuk elérni, hogy a lingva frankán fejlődésének véget vessünk, hanem meg kell azt nézni, hogy mik ennek a korlátai. Olyan nyelvpolitika kell, amely az összes európai nyelvet védi, a szociális, gazdasági, kulturális érdekek érdekében föl kell, ki kell használni ezeknek a nyelveknek a potenciáját, illetve meg kell szüntetni azt, hogy az angolul beszélők és mások közötti függőség megszűnjön. Annak egy homogenizáló kerék ne törje össze a sok nyelvűséget. Ezért fontos törvények születnek az EU szinten, és fontos, hogy az európaiak értsék ezeket a jogszabályokat, amelyeket tárgyalnak. Nem csak az a lényeg, hogy a végső jogszabályokat el tudják olvasni, hanem a vitákat tudják követni az Európai Parlamentben az EU már így is nagy gesztusokat tett kis államoknak, tehát hogy Németország és Málta ugyanannyi szabadati joggal bír az Európai Központi Bankban. Ehhez képest a soknyelvűség nem csak azt jelenti, hogy mindenki folyékonyan beszél angolul, hanem egy jó módja annak, hogy bemutassuk, minden állam számít. 2006-ban valaki megkérdezte a Göte intézet ger, igazgatóját Gerhard Stickelét, eh, Göte intézetben Gerhard Stickelt, hogy mi a nyelvek jövője Európában. A következőt válaszolta, elég humorosan. Meg angolul fogom elmondani. A pessimista szenáriók, miszerint a következő években a nyelvtanulás főképpen angolra korlátozódik majd. Az érdeklődés a más nyelvek iránt csökkenni fog, még azok körében is, akik a nyelven beszélik ezeket. Az olasz, német, holland és a többi európai nyelvet ugyan beszélik még majd, de csak a családon belül, ha kártyáznak vagy mulatoznak. Minden fontos ügyet a kutatás, a tudomány, a politika világában egyre inkább egy kreolizált angol nyelven oldják meg. Egy amerikai angol, amiben francia, német, olasz e- elemek is szerepelnek majd, a brit szigeteken pedig az angol-brit variánsa egy egyre kevésbé használt dialektus lesz majd. Míg az optimista forgatókönyv szerint talán minden európai, tehát németek, olaszok, hollandok, lengyelek már megtanulták, a gyerekeik már megtanultak két nyelvet az nyelvükön kívül, az erőfeszítésnek betölthatóan, és még talán további nyelveket is. Az egyetlen kivétel az angolok lesznek, akik megszokták, hogy mindenki más képes többé-kevésbé beszélni jól az ő angol nyelvükön, már rég abba hagyták a nyelvtanulást eddigre. Mivel azonban okos emberek végsősorban rájönnek, hogy így módon a gondolkodásuk és a világlátásuk leszűkült, és makacs egynyelvűségük révén csak egy szegény, egy korlátozott világképet nyerhetnek, míg mások egyre gazdagabb világképpel bírnak. Így aztán előbb-utóbb ismét elkezdenek nyelveket tanulni, és gondoskodnak arra, hogy gyerekeik egy vagy két idegen nyelvet megtanuljanak, úgyhogy Európában 50 száz év múlva Európa továbbra is, és még mindig kulturálisan és nyelvi szempontból sokszínű és kreatív kontinens lesz. <clears throat> Pardon. <clears throat> ami számít, az nem mindig megszámolható, illetve amit és amit meg lehet számolni, az nem feltétlenül számít. Jókunk van rá, hogy folytassuk és elősegítsük a plurilingvizmust és multilingvizmust Európában. Vannak ennek gazdasági okai is, de vannak olyan érdekek, mint a demokrácia, vagy mások, amelyeket nem lehet kvantifikálni. Siamus Heaney, aki 95-ben kapta meg az irodalmi Nobel-díjat, és akinek az angol volt az anyanyelve, és aki tavaly halt meg, arról beszélt, hogy az ír nyelvnek, milyen, az ír nyelv miért fontos, ugye ehhez semmi gazdasági érdek nem fűződik. Lobbianco elképzeléseit vette át, de, és, de az évrendszere igaz minden nyelvre. Az, hogy nem tanulunk megírjuk, az azt jelenti, hogy nem értjük meg, hogy mit jelent az élet ebben a nyelvben, vagy mit jelenthet a jövőben. Ez azt jelenti, hogy az otthon lét módját, módjától fosztjuk meg magunkat. Ha megnézzük az önmagunk megértését, a kölcsönös megértést, a képzeletünk működését, a kulturális diverzitást, akkor tudnunk kell, hogy az írnyelv tudása nagyon fontos része annak, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. Köszönöm. Vielen Dank, Professor Gallagher. Köszönöm, Gallagher professzor, és reméljük, hogy az optimista, Stikler úr professzor optimista forgatókönyve fog érvényesülni a következő években. Valóban nagyon optimista perspektíva mindannyiunk számára. Afelül is biztos vagyok, hogy nagyon sok kérdésünk van Gallagher professzornak címezve, ám ebbe ebédre is gondolnunk kell. Annál is inkább, mert a Tomás Fajs egy nagyon jó barátját kell bejelentsem, aki tolmásként dolgozott az amerikai külügyminisztériumnál, és a Marylandi Egyetemen ő hozta létre a tolmács tanszéket, a Hinz hálózatnak is nagyon fontos tagja. Patricia Rizut szeretnénk üdvözölni tehát. And Patsy, what do you take away? Patsy, te mit viszel haza a konferencia tanulságaként? Mi ez a fontos konklúzió, ami levonható tanulság. Vigyázzanak, legyenek óvatosak, de most eh, angolul folytatom. Start! És azzal kezdem, azokkal a szavakkal, amely minden tolmács szívét félelemmel tölti el. Hagy mondjak el egy viccet. először életében börtönbüntetésre ítélnek egy férfit. Ott ül a börtöncellában, lekapcsolják a villanyt. És oda megy a, a rácshoz a, a raptársa, és azt kiáltja 12. Erre mindenki más elkezd röhögni, kacogni az egész börtönben. Azt egy másik hang. Azt kiáltja négy. Mindenki megszakad a röhögéstől az egész börtönben. Az új ö, rab döbbenten néz, odafordul az idősebb rabtársához. Na e, ne úgy, mi, mi, mi folyik itt? Még a másik azt mondja, hát tudod, már sokan régóta ülünk itt, úgyhogy van egy egész vicc készletünk, kívülről tudjuk őket. Olyan sokszor ismételgettük, hogy majd csak sorszám szerint mondjuk el őket. Hogyha azt mondja az új börtön töltelék, hogy akkor én is el tudom sütni ezt, azt kiáltja 17. Senki meg sem munkan, sehol nevetés. Odafordul a másikhoz. Mi, mi a baj? 17-es nem jó vicc? Azt mondja a másik. De a 17-es egy jó kis vicc. De nem mindenki tud jó viccet mesélni. So it is with interpreting ez a helyzet a tolmácsolással. Szeretném megköszönni Olga Kozmidunak ezt a nagyszerű kezdeményezést. Egyike a sok jó kezdeményezésének, ez a mai konferencia. És a figyelmükbe ajánlom a programfüzetet. Ez egy globális tolmácsfórum, döbbenet és a kiválóságot hordozza a konferencia tolmácsolás kérén. Dupla döbbenet. Aztán nagyszerű előadókat hallgathattunk meg az elmúlt két nap során. Weibel professzor beszélt a, a gépi tolmácsolásról. Rezegni, remegni kezdtem a székemen, de aztán gyorsan megnyugtatott, hogy nem az emberi tolmás leváltása a cél, hanem a kommunikáció támogatása és a kommunikáció szó használata nagyon tetszett, mert végül is maradjunk a lényegről. Itt nem a nyelvekről beszélünk, nem a tolmácsolásról, fordításról, voltak éppen a kommunikációról van itt szó végső soron. És lehet, hogy egy kicsit túlhangsúlyozom a szavaimat, és sietek, mert tudom, mindenki éhes ebédelni akar, de itt nem csak beszédről és nyelvekről van szó, ahogy a professzor mondotta. Erikson professzor a kiválóságról tartott előadást, a szándékos gyakorlás, célzó gyakorlás fontosságáról, meg kihívásáról beszél. Éppen most költöztem, és két dob, ládányi glossáriumot dobtam ki, amit 1975 óta gyűjtögettem. És ezzel föl is szimkéztem a koromat. De hát egy új világban élünk, nincs szükség a kézzel írott glossáriumokra. Kávé úr a globalizációt egy ö, nyelvi szempontból vizsgálta. Fantasztikus volt hallgatni az, hogy a nyelv, a világ nyelvének osztályozása és a barométerszerű jóslások milyen nagy nyomást gyakorolnak a tudományra, és mindig nagyon izgalmas Ervé Idelman doktort hallgatni, aki szinkrotomácsolás neurobiológiai hátterről beszélt. Azt is elmondta, hogy gyíkagyunk is van, izgalmas dolog, ezért mindig éreztem, hogy van nekem ilyen. Meg azt is bemutatta egy olyan dián, amit sosem láttam még, hogy ö, pankrok énekes agyunk is van egyben tolmácsoknak. Az a lazó asszony pedig a multitasking működéséről és szükségességről beszélt meg arról, hogyan lehet erre képezni embereket. Sokszor mi tolmácsok nem is látjuk át, hogy egyszer hány dolgot csinálunk, és kell csinálnunk, méghozzá jól, mindig. Gyakran mondom a tolmácsoknak, hogy lehet, hogy a, leg, a világ legjobb tolmácsa vagy, meg lehet, hogy 20 akárhány éve dolgozol már, ám ha egyszer elrontod, a jövőd megpecsételődött. Az előadó legalábbis én így értelmeztem, azt mondta, nagyon fontos, hogy folytonosan észben tartsuk a célunkat. Egészünk sokkal több, mint részeink összessége, és a tolmács erről szól, részek összessége egy irányban tartva, és ez az irány, ez a folyamat maga a kommunikáció. Olivera doktor pedig az adaptabilitásról, az alkalmazkodó képességről beszélt, hogyan lehet elérni, javítani ezt a készségünket. Aztán Gallagher professzor a sok nyelvűségről beszélt, az egynyelvűségről, és ez egyik nagyon izgalmas és fontos mondata az volt, az egyik idézetében, nagyon idézetek voltak egyébként, hogy az, hogy valaki a saját nyelvében és irodalmában vagy költészetében és irodalmában gyökeret ver, az fontos, de egy nyelv nem elég ahhoz, hogy a nyelvi és kommunikációs igényeinket kielégítse. Visszatérnék a legelső dologhoz, amit tegnap hallottam. Olga Kozmidú arról a csodáról beszélt, ami a tolmácsolás maga. Elképesztő öröm és megtiszteltetés az, hogy egy teremben ülhetünk itt minnyáján most, milyen jó lett volna 30-35 évvel ezelőtt, és hát még most is elképesztő, nem hogy akkor, akár most is meg kell csípje magam, hogy nem álmodom. A szinkron tolmácsolás, ahogy ismerjük ma, a 20. században indult el, és most igyekszünk elemezni, szétszedni, működését vizsgálni. Olyan, mint hogyha az életet vizsgálnánk, azt vizsgálnánk, hogy hogy történik az élet. Igazából sosem fogjuk megtudni, hogy ez hogy a, a Shakespeare in Love-ban mondotta a főszereplő, ez egyszerűen egy csoda. A tolmácsolás terén, amikor kiválóságra törekszünk, ez nem olyan, mint amikor ö, sakkozni tanulunk, vagy tripla szaltót akarunk ugrani. Több, mint a memória izmosítása. Nem egy sakjászma, ahol azért végső soron véges számú lépéssel kell kalkulálnunk, ezért tudja a komputer megcsinálni. És aztán van még egy nehézség a tolmácsolásban való kiválóság tekintetében, amelyről Erikson és Edelman professzorok is beszéltek. Ki tudja végsősoron értékelni, ki tudja mérni a teljesítményt, és miképpen? Nyilván nem a hallgatóság a mi esetünkben. Sokszor tetszik azért szeretik a tolmácsot, mert 12 órát dolgozik, mert hogy aztán hajlandó autót is vezetni, meg, meg lemosni az ablakot. Tudnak nevet, van ilyen, tudják önök is. Ami szomorú, de tény. Sajnos az egyetlen értékelésre képes személy maga a tolmács, aki értékelni tudja azt a munkát, amelyet elvégzett. Ezért fontos, hogy a tolmácsok igazgatásában legyenek tolmácsok. És olyan személyként mondom ezt, aki dolgozott, olyan szervezetben dolgozott, ahol szerencsére a tolmácsokat tolmácsok vezették. És akik tolmács, nem tolmácsként érkeztek a tolmácsok világába, gyorsan meg kellett tanulják. Miről is szól a tolmácsolás? És miről szól ez a feladat? A legjobb barátaink a kormány magas polcain ülők voltak, akik megértették, mennyire fontos a tolmácsolás ahhoz, hogy az ő munkájukat elvégezhessék. Megismételnék valamit, amit Erikson úr mondott, és amikor a Risztelészt idézte, Duran professzor, azok vagyunk, amit újra és újra csinálunk a kiválóság nem egy cselekvés, hanem egy szokás, egy napi rutin. És tolmácsként a kiválóság szokássá kell váljon. Mert kommunikálunk, mert a dr. szabvaival élve, mi csodálatos zenét csinálunk. Úgyhogy én arra kérném önöket, hogy készítsenek egy listát arról, hogy mit kell egy tolmás. Térjünk vissza a multitasking körébe. Mit, milyen minőségeket, milyen tulajdonságokat látnak szívesen egy tolmácsban, és ami történik majd a következő 20, 30, 40, 50 évben, a tolmácsolás egy nagyon új, de akkor nagyon régi dolog. A kommunikáció is egy nagyon újszerű dolog, de hát persze ősrégi is. És azok a kihívások, amelyekkel az új nemzedéknek szembe kell néznie, elképesztő mértékűek. A világ sokkal kisebb, mint valaha volt, és tovább zsugorodik. Új nyelvek jönnek létre. Még 20 évvel ezelőtt se gondoltam volna, hogy a texting, az SMS nyelvben a kettős keresztek szerepe micsoda. Most sem igazán értem. De egy kis listát kezdő listát állítanék össze, és ennek gondolkozok el ezen, mert hogy önök a tolmácsolás jövője, önök a, és önök, önök szerint mi, mire van szükség ahhoz, hogy a tolmács lábra álljon, és elindítjon a pályán. A figyelem. A figyelem nem csak az, hogy az ember meghallgatja a szavakat, hanem azt is újra kell mondani, hogy annak a beszélőnek éppen mit jelent az a szó. Ezt egy gép sosem tudja megcsinálni. Az intuíció, a nyelv egy eszköz, amelyet a kommunikációban használunk, egy induló pont. De milyen hatalmas szerepe lehet mondjuk egy felemelt szemöldöknek a kommunikációban? A csend is lehet nagyon fontos kommunikáció. A diszkréció. Tudni kell, mikor van a tapintatnak az ideje, és ez egy politikai intézmény, hát önök ezt jól tudják. Nagyon sok tolmácsolás folyik a politikai szférában. Itt nagyon fontos az apintat. A láthatatlanság. Aztán a közbeszéd, a nyilvános beszédnek a, a, a, a, az úra eljátszása. A tolmácsok olyan színészek, akik nem élvezik a színpad fényét, és nem is kapnak tapsot a produkció végén eléggé hálátlan szerep. A szakmai becsület és a diszkréció. Hogy kerüljük azt a, azt a vonzerőt, amit a, a saját véleményünk kinyilvánítása jelentene. Ugye mindenki a saját anyanyelvével indul, és nagyon sok tolmács hallgató elfelejti ezt nem csak arról van szó, hogy glossáriumokat meg, meg szólistákat tanulunk. Ha valaki nem tudja a saját nyelvén jól kifejezni magát, akkor semmi keresni valója Tomás fülkében. A nyilvános beszéd. Sokkal jobb egy jó beszélő tolmácsolni, mint egy rosszat. És ki akar egy rossz beszélőt hallgatni fél óráig, vagy akár hosszabb ideig. Én semmiképpen, és föl sem bennék. Ez pedig összefügg azzal, hogy a hangképzésre kell képezni az embereket, a szinkronban is, meg a konszekutívban is, még két teljesen külön világ tekintetben is, és ahogy tegnapi kollégáink mondották, és máshol is, máshol és máshol is sokat hallottam, a színházi szerep. Ez egyfajta színészkedés, el kell játszani valamit. A tolmács munkája nagyon hasonlít ahhoz, ami Stanislavski, ahogy definiálta a színész szerepét, aki meg kell találja a célját. A legsőbb Tomás nem is keres, kezdje el keresni a célt. Kultúra, képzés, információ, hogy az ember tudja, milyen szintjei vannak annak az üzenetnek, amit a, a kliens közölni akar. És megismétlem, Mindez újra és újra kommunikáció és kommunikáció. Úgyhogy ha a jövőbe nézünk, és a, ez általunk oly szeretett szakma kiválóságát keressük, mit is keresünk voltaképp. Nézzük meg, hogy mi a fontos számunkra. a szervezetek, uniói, nemzetközi, állami, kétoldalú szervezetek, a piac, az egyetemek, az egyetemek, amelyek olyan kiváló munkát végeznek. Ez egy csapatmunka, ahogy maga a tolmácsolás is az. Sose felejtjük ezt el. A tolmácsok nem gépek. A munkakörülmények nagyon fontosak. Ne engedjék meg, hogy a tolmácsokat alássa a tolmácsok munkáját bármilyen bürokrácia alássa ne engedjék meg, hogy a, a, a láncban a maga kommunikáció legyen a leggyengébb láncszám. Valaki tegnap egy történetet mondott arról, hogy, hogy egy tolmács csak alkalmazni négy nyelvre egy fülkében. Mert hogy ez megtörtént. Amikor haladunk előre, gondoljunk még egy dologra, ami fontos ebben a szakmában a szenvedély. Remélem én is kifejezem ezt a szenvedélyt. Min, min, min, minket mélyen érint a tolmácsolás, a tolmácsolás jövője, azon fiatalok jövője, akik erre szánják rá magukat. Szálljunk erre figyelmet, hogy most tettük az elmúlt két nap során. Mert az a minőség, a tolmácsolás minősége és kiválósága meghatározza a jövőnket. Úgyhogy mi önökön függünk. És az egyetlen üzenetem az lehet önöknek, hogy azon dolgozzunk, hogy ez a csodálatos zene tovább játszható legyen, játsszuk tovább ezt a zenét együtt. Thank you, Patricia Rizu. The only thing I can... Köszönjük Patricia Rizunak mit mondhatnék? Dupla döbbenet, hogy az te szavaidat idézem, kiváló összefoglalója ez annak, hogy mi történt az elmúlt két nap során. De még mindig van egy nagyon fontos napi rendi pontunk, de mielőtt Olga Kozmidunak, főigazgatónak átadnám a szót, hogy megtartsa az előszót, egy-két fontos bejelentés. Rögtön ezután egy kis Könnyű evédre meghívnám önöket állófogadásra. Ma délután pedig két workshopot rendeztünk. A 6Q1-es teremben kerül megrendezésre ez, itt a szomszédos teremben. Az első az egyetemi támogatásokat járja majd alaposan körül, ahol általános információt is kaphatnak, de kétoldalú kérdés felelet válaszokra is nyilván sot keríthetnek a második workshop, a virtuális egyetemmel foglalkozik, amely ugyanebben a teremben kerül majd megrendezésre. A pán-afrikai tolmács fordító mesterképzés végrehajtó bizottsága 2.45-kor kezdülésezni ebben a, a teremben. Peci beszélt arról, hogy a szakma iránt ennyire elkötelezettek vagyunk. Hát ha valaki igazán szereti a tolmácsolást és elkötelezett a tolmácsolás iránt, az nem más, mint Olga Kozmidov. Aki Merci, Susanna. Köszönöm szépen. Susanna. Peci dupla döbbenetes előadása után nem is nagyon van már mit mondanom. Csak azt tudom neki mondani, hogy itt, hiszen szenvedéllyel viseltetünk ez iránt a foglalkozás után iránt. Akik nem ismernek, és megkérdezik, hogy mi a munkám, a foglalkozásom, és bár régóta nem dolgoztam már kabinban mindig azt mondom, hogy tolmács vagyok. És amikor ezt mondom, akkor azt gondolom, hogy ez a nemesi címem. Ez egy olyan munka, amely nagyon igénybe veszi az embert. Egy külön világba lépünk be. Sokszor szoktam azt mondani, amikor egyetemekre megyek és diákokkal beszélgetek, és kicsit föl akarom őket rázni, föl akarom őket ébreszteni, és ezt a szenvedélyt megpróbálom nekik átadni. Azt mondom nekik, hogy ez a foglalkozás alkalmat ad arra, hogy az üzenetet elemezzük, hogy utána azt át tudjuk adni, kommunikálni. A munkák során el kell jutni a beszélőnek a lelkéig, a mélyéig, és megkülönböztethetjük az igazat a hamistól, és erre majd a jövendőbelinknek is oda kell figyelni. Ez egy olyan foglalkozás, amit nem feltétlenül ismernek el megfelelően. Nincs sok olyan foglalkozás, amit bárki űzhet, hiszen mindenki azt mondhatja magáról, hogy tolmács vagy fordító. például nem mondhatja azt az ember magáról, hogy ügyvéd, vagy hogy orvos. Nem lehet az embernek magát így proklamálnia, de bárki mondhatja azt, hogy tolmács vagy fordító. Ennek nem biztos, hogy jó, sőt, biztos, hogy rossz hatása van a szakmára. ahogy Peci is mondta, még az igazi tolmácsok esetében is elég, hogyha egyszer elront valaki valamit, hogy azt gondolják rólunk, hogy nem is lényeges munka vagy szakma ez. Ennyi év után még mindig megdöbbent az, hogy azok, akik előkészítenek egy ilyen nagy konferenciát, mindenre gondolnak, a teremre, a technikára, a szórakoztatásra, a meghív az élelmiszerekre, tehát a táplálékra, de a tolmácsolás mindig csak az utolsó percben jut eszükbe, és addigra, mert ugye elég sokat költöttek a konferenciára, ezért a tolmácsoláson akarnak spórolni. Nem kérik meg, nem kérik azt például a szolgáltatótól, hogy hát nem lehet mondjuk három napost húst szállítani, az biztos olcsóbb. De a tolmácsolás szolgáltatótól megkérdezik, hogy hat tolmács helyett nem lehetne csak négyet foglalkoztatni? Hét óra munka helyett nem lehet inkább kilenc órát dolgozni? Kérdés, hogy miért van ez így? Hallottuk, hogy az angol annyira elterjedt, hogy a tolmácsolásra nincs is talán szükség. A tolmácsolás csak luxus, vagy szokásból van, szokásból szoktuk ezt nyújtani? Nem lehet tudni. De nem, Geleger asszony elmondta, hogy az európaiak kevesebb, mint fele érti meg jól az angolt. És vannak olyan tagállamok az Európai Unióban, ahol még 20%-a sem érti az embereknek az angolt igazán. ezeket a polgárokat ki akarjuk iktatni? Azzal, hogy egyetlen nyelvre helyezzük a hangsúly, egy egységes nyelvünk lesz? Azt akarjuk, hogy egységesen is gondolkodjunk? Amikor elgondolkozunk azon, hogy a polgárokat miért nem érdekli már a politika, miért nem mennek el szavazni. Tényleg ennyire ki akarjuk őket zárni? az Európai Unió mottója, egyesülve a sokféleségben, ezek üres szavak? És amikor azt mondjuk, hogy mindenki tud angolul, az angol az első nyelv, akkor elfelejtjük azt, elfelejtjük azt hogy az angol az első idegen nyelv. Nem az angol Eh, az angol nem az első olyan szempontból, hogy melyik nyelvnek van a legtöbb beszélője a bolygón, a Földön. Lehet, hogy a kínai az. Lehet, hogy kínaiul tudnak a legtöbben a Földön. Azt mondják nekem, hogy ez ellen hiába is kapálózunk, de azt tudjuk a múltból, hogy több közvetítő nyelv volt a görög, az arameus, a görög, a latin, a francia, most az angol. Egy folytonosan változó világban, ahol annyi változás van, ki tudja megmondani, hogy hogy néz majd ki a jövő százada és melyek lesznek a közvetítő nyelvek. Ki gondolta volna, hogy az ipari és a tudományos forradalom után visszatérünk a valláshoz? Azt hiszem, hogy meg kell tanulni azt, hogy ezt a globális falut nem lehet úgy működtetni, hogy a polgárok jó nagy részét kizárjuk. Amikor a polgári mozgalmak, és nem csak a polgárok mozgása, és nem csak a turisztikai látogatásra gondolok, hanem a humanitárius mozgás, a migráció, a természeti katasztrófák elől való menekülés, ezek után nincsenek olyan országok, amelyek teljesen homogének. Nincsenek olyan országok, ahol csak egyetlen nyelv van, amit minden lakos beszél. Ignorálhatjuk a nyelvi szakmákat? Ez az egyetlen garancia arra, hogy demokratikusan foglalkozunk ezekkel az emberekkel, ezekkel a lakosokkal. a más országból származóknak megadjuk azt a lehetőséget, hogy egy másik ország, hogy nálunk lakjanak? Úgy, hogy nem biztosítjuk számukra az anyanyelvük használatát, például az igazságszolgáltatásban? Vagy hogy elmehet az ember úgy egy kórházba, hogy nem tudja elmagyarázni anyanyelvén, hogy mi is a baja? ennek valóban ára van. Ezt úgy hívják, hogy a demokrácia ára. Vagy ahogy azt a bizottság egyik alelnöke mondta néhány évvel ezelőtt, egy újságíró kérdezte tőle, hogy a tolmácsolás fordítás nagyon sokba kerül, hogyan lehet ezt, hogyan lehet ettől megszabadulni. Erre azt mondta az alelnök, hát a választások is sokba kerülnek. De most akkor mit csináljunk ezzel? Azt kell elérni, hogy a nyelvek jelentsék a gazdasági tevékenységek középpontját. Ha megkérdezzük a gazdasági szereplőket, hogy melyik a legfontosabb nyelv a gazdasági tevékenységek számára, vagy tranzakciók számára? Mi az az egyetlen nyelv, aminek központi szerepe van? Ez a vásárló nyelve. Ez nem... Ez egy olyan nyelv, amit nagyon jól értenek a kereskedők hazámban. már nem angolul írják ki a boltok nevét, hanem oroszul a turisták miatt. És akkor még Ciprusról nem is beszéltem, hogy gyakorlatilag minden oroszul van már kiírva. Sőt, van már néhány kínai felirat is. Vannak nyelvi szakmák, és Weibel úr, doktor Weibel előadása után tudom, hogy ez folytatódni fog, tehát a nyelvi szakmáknak lesz jövője, azt kell elérni, hogy mindenkinek meglegyen a maga helye, maga szerepe. Fontos, hogy el tudjuk ezeket különíteni, és le tudjuk ezt írni, mert sokszor az emberek nem tudják, hogy mi a különbség a fordítás és a tolmácsolás között. a konferencia tolmácsolás, vagy a kapcsolati tolmácsolás között, ez nem ugyanaz. Ezt is el kell magyarázni. És ahogy azt kiválóan kifejtette Petszi, azt is el kell magyarázni, hogy a tolmácsolás és a nyelvek ismerete nem feltétlenül egyirányú kapcsolat, hogy hogy van egy szó görögül vagy spanyolul, mindegy, amikor tolmácsolok, akkor ezt tudom kommunikálni, de hogyha kontextuson kívül kérdezi valaki, hogy hogy van ez a szó vagy az a szó, mit tudom én, nem jut eszembe. És a civilek kérdezik, hogy, hogy akkor milyen, milyen tolmács vagy, ha még ezt se tudod. Azt mondtam az imént, hogy van jövője a szakmánknak. Ez meggyőződésem. És azért, hogy ez a jövő szép jövő legyen, önökre van nagy szükségünk. Ezért is rendeztük meg ezt a globális fórumot. A nemzetközi szervezetek nem végezhetik el önök nélkül a munkájukat. És mi sem tudjuk elvégezni a munkánkat, anélkül, hogy önöknek elmagyarázzuk, hogy az a szakmai színvonal, amit mi számon kérünk, nem felel meg mindig annak a szintnek, ami például egy diploma megszerzéséhez elegendő. folytonos eszmecserére kell tehát törekedni. Önök és mi közöttünk, hogy jobban megértsük, hogy önöknek milyen gondjaik vannak, és hogy mi, mi ráhítozunk. Ezt kell elősegíteni. Egy olyan szakmának, aminek jövője van, egy olyan szakmában, amiben, aminek van jövője, nincs értelme, hogy önök munkanélkülieket hozzanak létre, hát akkor nekünk nem lesznek tolmácsaink, és az önök növendékeit majd aztán nem lehet használni. Ezért jött létre ennek a fórumnak a gondolata. És ugye egyéb eset, egyetemek esetében a, mérnökök az iparban az iparral kapcsolatot hoznak létre, ott gyakornokoskodnak azért, hogy az ipar megfelelően képezze őket, és a, és a mérnökök tudják, hogy az ipar mit vár tőlük. Nos, ezt próbáltuk itt létrehozni, megpróbáltuk elmagyarázni, hogy milyen szintre várunk, mik az értékeink. Lehet, hogy ezek evidenciák, de ezeket el kell ismételni. Petszi beszélt az úgynevezett anyanyelvről, arról a nyelvről, amin ki tudja fejezni magát a tolmács. Az egyetemen el kell azt mondani a hallgatóknak, hogy ennek a szakmának van egy etikája. Nem lehet akármilyen nyelven vagy nyelvre tolmácsolni. A tolmácsolás nyelve a gondolat csomagolása és nagyon fontos, hogy a csomagolás alkalmazkodjon a gondolathoz. Nem, a gondolkodásnak kell alkalmazkodni a csomagoláshoz. Ezzel mit akarok mondani? Azt, hogyha egy olyan nyelvre tolmácsol egy tolmács, amit nem igazán ért vagy tud, akkor nem tudja nem tudja kifejezni azt, amit akar, azt tudja csak kifejezni, amit a csomagolás lehetővé tesz. Éppen ezért hoztuk létre ezt a fórumot. Egyértelmű volt, ez az egyetlen módja annak, ez, ez a, ennek a fórumnak a megrendezése, hogy a szakmánkat, a szakmánk jövőjét valahogy biztosítsuk, hogy haladni tudjunk. Párbeszédre van szükség a között, azok között, akik előadást tartottak, és önök között nagyon azt mondták az előadók, hogy köszönjem meg a nevükben, hogy ide jöhettek, elmondták ők is, hogy mennyire hálásak a meghívásért, de nyílt párbeszéd volt a meghívott előadók és a közösség között, és ez az értelme ennek az egész fórumnak. Körülbelül 20 évvel ezelőtt egy személy, Noel Moyle, aki itt van most körünkben, és ezért köszönet, félrevont, és elmondta egy gondolatát, mi szerint létre kell hozni a European Masters in Conference Interpreting-et. Fellelkesített, elindítottuk ezt a képzést, és annyira jól sikerült ez a kezdeményezés, hogy a gyermeknek már nincs is szüksége a szüleire. Nagyon nagy siker tehát. Logóvá vált. Az egész világon ismerik. De valójában Európa határain belül létezik ez, ami kár, hiszen globális faluban élünk. Már senki sem mondhatja el azt, hogy megelégedhet 24 európai nyelvvel, még akkor sem, hogyha elvileg ez elég sok nyelv. A Lisszaboni szerződéssel a parlament főszereplőjévé vált, főszereplőjévé vált a világpolitikának, és nagyon fontos partner is. A világpolitikában más nemzetgyűlésekkel vagy fórumokkal is partneri kapcsolatot ápolunk, az AKC országokra gondolok, a pánafrikai parlamentre, az Euromedre. ahol az arab, a héber és a török fontos nyelvek, az utolsó ilyen partnerünk az Euronest. Ott a keleti országok tömörülnek, ott az orosznak kiemelkedő a fontossága. Egyre inkább ilyen nyelvekre van szükségünk, amelyek a múltban az ENSZ-ben voltak csak munkanyelvek, és szeretnék köszönetet mondani az Enzbéri kollégámnak, hogy ellátogatott hozzánk. És akik úgy tekintenek ránk, mint kollégákra, és nem mint konkurensekre. Közösen keressük mi is a kiválóságot, ők is mi is, és minket is nagyon foglalkoztat, meg őket is, hogy az egyetemekkel együtt működjünk. Elképzelhető, hogy az ENSZ-es kollégák is, és ezért van az, hogy az ENSZ-es kollégákkal egy, aláírtunk egy Memorandum of Understanding-et. Azt hiszem eljött az ideje annak, hogy egy új márkát hozzunk létre, egy új labelt. Ez nem más, mint az International Masters in Conference Interpreting. Ebben az Európán kívüli nyelvek is benne lennének, amelyek értelemszerűen a European Masters in Conference Interpretingben nem kaphattak helyet. Ez nem jelenti azt, hogy a European Masters-re nem fogunk már odafigyelni. Ő az első szülöttünk, és hogy az embernek születik egy második gyereke, attól még nem szereti kevésbé az első szülétjét. Sőt, azt szeretnénk, hogyha az első segíteni a másodiknak. Azt szeretnénk csupán, hogyha ezt a családot megnyithatnánk az összes egyetem felé, európai nyelveknek, és nem európai nyelveknek, Szeretnénk, hogyha egyetlen nagy családot képeznénk, ahol egyetlen kritérium lenne, ez pedig a minőség. Azok, akik osztják a Memorandum of Understandingben foglalt elveket, azok mind beléphetnek ebbe az új családba, ebbe az új grémiumba. Anélkül az európai nyelvekről beszélek, anélkül, hogy kilépjünk az előző formációból, az emt ből Nem arról van szó, hogy két kizárólagos dologról lenne szó, akkumulálhatók ezek. Az európai nyelvek és az európai egyetemek kéz a kézben folytathatnák a munkát, és együtt működhetnének az orosz, arab, kínai, egyéb egyetemekkel. Nous avons un début de réflexion, mais beaucoup plus de réflexion. Sokat gondolkoztunk már eddig is ezen a témán, és még kell együtt törnünk a fejünket önökkel. Ma felvetettem ezt az ötletet, bedobtam ezt a gondolatot, az alapelveket lefektettem, de önöktől várom. Kérem, hogy segítsen nekünk. Az IMCI hálózatban eh, Ebru Dricker már tevékeny szerepet játszott, de mivel például a török eh, tagjelölt ország nyelve nem hivatalos nyelv, kérem, hogy koordinálja azt, hogy ez az új hálózat is megszülethessen, hogy újra eljusson -e ez a ötlet, ez a gondolat, ez a felvetés az összes egyetemhez, ahogy azt minden stakeholderhez, ahogy azt szépen francián szoktuk, mondtuk, szoktuk mondani, mindenkihez, aki érdekelt lehet. hiszen olyan nyelvek esetében, de mi nem bírunk, óriási tapasztalattal rendelkezik, hát Páci esetében a világ minden, de minden nyelven vannak szakembereik, hiszen nincs olyan nyelv a világon, amit egyszer előbb vagy utóbb ők ne használnának, és mindenkit, aki érdekel a tolmácsolás, tolmácsképzés, mert pedig a közös érdekünk az, hogy előre vigyük, tovább vigyük ezt a szakmát, ehhez pedig biztosítanunk kell a megfelelő színvonalas tolmácsolást. Minőség nélkül igen, valóban túl drága a tolmács. Hiszen akkor mi haszna a tolmácsolásnak, ha ez nem színvonalas. Ha megfelelő színvonalat tudunk biztosítani, akkor a szakmának van és lehet jövője. Éppen ezért szeretném ezt a, re, a remény üzenetét eh, kommunikálni. Ez az új hálózat, a nemzetközi Masters hálózata lesz. Kérem Ebrut, hogy segítsen az egyetemekkel létrehozni ezt az új hálózatot, a, a rektorokkal felvenni kapcsolatok, az illetékesekkel, és persze a vezető tolmácsokkal, akik szívesen vesznek részt ebben a hálózatban. amelyhez mindenkinek a szaktudására, tapasztalatára szükség van, hiszen minden nyelv ugyanolyan fontos. A tolmácsolás egy globális szakma, önök is jól tudják, hogy ez a szakma állandóan változik, és a, a, a tolmácsok rengeteget utaznak, lehet, hogy ma valaki Európában tolmács, eh, bárhol dolgozhat holnap, eh, ugyanazt, az egyetlen közös kritérium az a színvonal, a minőség, és az a szakmai, eh, etikai eh, színvonal, norma, amit minden tolmácsnak osztania kell, ez a garantálhatja a szakma jövőjét, és hogy valóban globális szakma legyen a szakmánk. Köszönöm, köszönöm önöknek, hogy le, lehetővé tették, hogy az önök jelenlétében vázoljam fel ezt az álmot, ezt az álmomat. Remélem, hogy ugyanolyan sikeres lesz ez, mint az első szülött gyerek. Remél, természetesen szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak. akikkel, akiknek, akiknek köszönhetően lehetővé vált ez a konferencia. Szeretnék eh, egy tapsot kérni azoknak a tolmácsoknak, akik jelen vannak, és akik most nem dolgoztak, de akik ugyanolyan fontosak. vous demanderai qu'il y ait un applaudissement très grand aussi. Ugyanilyen nagy tapsot szeretnék kérni mindenkinek, aki azoknak az asszisztenseknek, akik segítették eh, ennek a konferenciának a megrendezését, az akkreditációnál, akik útbaigazítottak minket, a technikusoknak, akik eh, a technikai hátteret biztosították az előadásokhoz. Eh, akik segítették a szavazást, hiszen szavaztunk is, és végül, de nem utolsó sorban, mindenek előtt, Izabellának és Szuzannának, akik eh, a főszereplők voltak a, a konferencia megszervezése mögött, fáradhatatlanul dolgoztak nekünk érdekünkben, és az elmúlt héttel folyamatosan kapcsolatban voltunk, minden ügy az utolsó pillanatban bekövetkezett változások, fejlemények miatt, és valóban, mint mindig, csendben, diszkréten mégis lehetővé tették, hogy minden helyén legyen, hogy minden működjön, mindenkinek, minden kollégának. Egy óriási tapsot kérek most. Enfin, je vais demander à celle qui prend le flambeau de la succession. Végezetül, aki átveszi tőlem a stafétabotot, kérem, hogy csatlakozzon itt hozzám az elnöki asztalnál, hogy esetleg akik még nem ismerik, eh, most megismerhessék. Ha megcsókolja, akkor elálljuk.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 Egyszer azt mondta nekem egy tolmácsvezető, hogy ugye emlékeznek arra az olasz hajóra, a Costa Concordiára, amelyik elsüllyedt. Skietinon hívták a kapitányát, és azt mondták, hogy milyen nyugodt vagyok, tudván, hogy olyan kapitányunk van, aki tudja, hogy hova visz minket. most egy olyan hajót adok át, ami halad, többet nem mondhatok, mert mégsem akarom öntömjénezni magamat, de jól működik a szolgálat, nagyon jól, és biztos vagyok abban, hogy visszajönnek majd még ide, egy következő globális fórumra. Köszönöm szépen!